Kedves kollégák, üdvözlök mindenkit, kezdhetjük a munkát. A 11-12-13-as napi rendi pont következik. Három jelentés tervezetről szavazunk. Mindhárom esetben Sander Lunds a jelentéstevő, és három hatóság mentesítéséről van szó. Kérek mindenkit, hogy helyezzék be a készülékbe a szavazókártyájukat. Egy ellenőrzéssel kezdjük. Megnyitom a szavazást, a teszt szavazást. Mr. Ludwigson, Socialist Plus One. Ludwigson úr, a szocialistáknál most első ízben van egyel több szavazat büntetést fogunk kiszabni. Without flexibility. Minden nemű rugalmasság nélkül Markus fogja ezt felügyelni. Okay. Still three colleagues to vote. Még három kollégára várunk. Még kettőre. Még két kollega szavazata hiányzik. Kérem, szavazzanak. Jó, hát nem kötelező végül is. Lezárom a szavazást. Az első szavazásra térünk át, Európai Bankhatóság, A kompromisszum, mellette ellene, tartózkodások, elfogadva, kettes módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva, hármas módosító mellette ellene, tartózkodók, elfogadva, C kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, D kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, D kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, E kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, F kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, négyes bekezdés eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók elfogadva, G kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 24-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, 27-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 26-os mellette ellene tartózkodók elutasítva, H kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, Név szerint szavazunk a szöveg egészéről, módosított formájában megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. 41 plusz 1 ellenszavazat mellett, négy tartózkodással elfogadva. Eljopa, elkompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, kettes módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva, hármas módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, C kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 11-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, eredeti szöveg hármas bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadva, D kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, E kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, F kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 24-es módosítás mellette ellene tartózkodók el, elutasítva, 26-os mellette ellene tartózkodók elutasítva, G kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Név szerint szavazunk a módosított szövegről, megnyitom a szavazást. Lezárom. 41 ilyen mellette, egy ellenszavazattal, négy tartózkodás mellett elfogadtuk a szöveget. Ez ma A kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, B kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, négyes módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva, C kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, D kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, E kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, F kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 25-ös módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, 27-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, G kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Név szerint szavazunk az így módosított szövegről, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. 41 mellette, egy ellenszavazattal, négy tartózkodás mellett. Gratulálunk a jelentéstevőnek, elfogadtuk ezt is. Köszönöm. A 14-es napi rendünk, napi rendi pontunk következik, illetve 14-től 18-as napi rendi pontok. A bank csomag.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 fault. So, as you know, we have a very... Amint önök is tudják, itt van ez a rendkívül nagy jelentőségű bankcsomag. Több jogalkotási javaslat tartozik ebbe a csomagba. Ezzel a CRR, CRD-t módosítjuk, és a BRRD-t. Megpróbáltuk a szövegeket csoportosítani. Két tárgyaló, tárgyaló csoportunk van. Az egyik a CRL CRD-vel foglalkozik, ennek az élén Péter Zimonál, az Emrel és kapcsolódó témák pedig Gunár Hökmárkhoz tartoznak. Vannak persze átfedések a két csoport között, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a TILAC a CRR-CRD alá tartozik, még az MREL a másik csoportba, és hát remélhetőleg a kettő összhangban lesz egymással. Vannak persze részterületek is, amelyek nem fedik, át egy, nem fedik egymást. Más elemek is beletartoznak egyik-másik csomagba. A második csoporthoz egyébként két különböző jogalkotási javaslat tartozik. De a dolog még ennél is bonyolultabb, mert az egy első csoport esetében, az első tematikus csoport esetében nagyon sürgetőek a határidők a végrehajtás miatt, ezért lehet, hogy egy gyorsított eljárásra lenne szükség a CRR-CRD csomag egyik részé, rész esetében. Az EFRS 9 végrehajtása ugyanis elvileg meg, mielőbb megkezdődne, miközben nem tudjuk, hogy az egész csomagot mikor tudjuk elfogadni. Tehát két külön csomagunk van, amelyek között vannak kapcsolódási pontok, és vannak olyan részterületek is, amelyek nem függnek össze egymással szorosan. És persze kérdés a két tematikus csoport esetében, hogy mi legyen sürgősségi eljárás, és hol nincs szükség erre. A jelentések esetében sorban haladnánk, de mivel ez az egész egy csomag, lehet, hogy érdemes lenne ezekről együtt beszélni, nem tudom, eldönthetjük rán, hogy a jelentéstevők, aztán az árnyék jelentéstevők szólaljanak fel. Talán először lássunk neki sorban, de az is fontos, hogy ezeket a témákat egymással párhuzamosan kezeljük, főként akkor, ahol, a, amikor átfedéseket tapasztalunk. Ez a helyzet tehát Gunnar Högmárknak adnám meg a szót, aki az első csomag jelentéstevője tessék. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon szépen köszönöm, hogy rám ruházták a felelősséget, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzam, a bankok helyreállítása és szanálásáról szóló irányelvel, és az annak módosításaival. Ahogyan ön is elmondta elnök úr, a CRR és a CRD-hez szorosan kapcsolódik ez a téma. Ezek egymáshoz nagyon közel álló témák, és gyakorlatilag ugyanabban az időpontban születtek. A válság után ugyanis azt láttuk, hogy a meglévő pénzügyi szabályzási keretet módosítanunk kell, annak érdekében, hogy a tőkekövetelményeket módosítsuk, de biztosítani kellett azt is, hogy senki ne gondolja azt, hogy az állam minden körülmények között megmenti a működésképtelen bankokat. Nekem a BRRD-vel kapcsolatos feladatok jutottak, nagyon jó volt az együttműködés a kollégákkal ebben a témában, de a viták során ebben a szakbizottságban is elmondtam többször is, hogy valójában a pénzügyi ágazatban a kapitalizmus felélénkítéséről van szó, és úgy vettem észre, hogy többen is egyetértettek velem ebben. Világosá kell lett tennünk, hogy a bankok tulajdonosai, részvényesei kell, hogy vállalják a felelősséget, hogyha dolgok nem jól mennek. Ez egy viszonylag új szabályozás, egy kicsivel több mint egy év telt el a szabályozás megszületése óta, és most többen is vizsgáljuk azt, hogy a valóságban a végrehajtás mennyire működött vagy működik. Többen azt mondják, hogy sokan megkerülik a szabályokat, de én nem értek egy, ezzel egyet. Szerintem teljesen világos, hogy azok a hatóságok és azok a kormányok, akik az új keletű banki problémákkal szembesülnek, azoknak mindenképpen alkalmazkodniuk kell az új szabályozási kerethez. Ha ez ideig nem szereztek volna érvényt az új szabályoknak, akkor a hagyományos megközelítés érvényesülne továbbra is, ezt már észrevettük volna. Ezzel baj lenne két okból is. Egyrészt még nagyobb károkat okoz, okozna, még inkább aláásná a közpénzügyek stabilitását és a tagállami stabilitást. Másrésztről viszont nagyon rossz üzenet lenne ez a piacok felé is. Ugyanis amikor létrehoztuk a BRRD irányelvet, két fő célunk volt, az egyik az volt, hogy biztosítsuk, hogy amikor egy bankot szanálni kell, világos legyen, hogy mi az eljárás, Biztosítani kellett, hogy ez mielőbb megtörténhessen átlátható módon, úgy, hogy az Európai Unió egész területén ugyanazokat a szabályokat követjük, és ne az államoknak, a kormányoknak kelljen közpénzből, kelljen közpénzből megmenteniük a bankokat. Elmondhatjuk, hogy a BRRD két fontos feladatot lát tehát el. Hogyha bankszanálásról van szó, akkor tudni kell, hogy mi az eljárás, és szükség van a tőkére, amelyel feltőkésíthető a bank. A másik pedig az, hogy csökkennek a kockázatok. Az a csomag, amelyel a BRRD esetében foglalkoznunk kell, nagyon komplex, nagyon összetett. A BRRD-t hozzá kell igazítani az új fejleményekhez, a télekhoz például, de itt van az emrel is, amelyhez hozzá kell igazítani, és amely a gyorsabb, megfelelő döntéshozatalt hivatott elősegíteni. Az egyik fő kérdés, amelyel a BRRD projekt elején foglalkoznunk kellett, az volt, hogy ne hozzunk létre egy olyan téves benyomást, hogy csak néhány bank esetében következhet be bélén. Azt akartuk, hogy egy bank esetében ne csak a tőke egy része, forogjon kockán, hogy a dolgok rosszul mennek, hanem az egész. A kockázat tehát oszoljon el egy, egyenlően, és megállapodtunk abban, hogy ezzel azonban a BRRD elrettentő ereje csökkenne, és ez a finanszírozás és refinanszírozás esetében is gondokat okozna, így, hiszen hogyha egy bank szépen lassan válsághelyzetbe kerül, akkor a neki nyújtott, nyújtandó hitelezői fellépés rendkívül magas kamatokat követelni meg, vagy pedig nagyon kevesen kívánnának hozzájárulni ehhez. Ezért is gondoltam azt, hogy holisztikus megközelítésre van szükség, tehát minden esetben valósulja meg a bail én, de a megfelelő sorrendben. Szerintem nagyon fontos a besorolásról szóló vita, és jónak tartanám azt, hogy növeljük a jogbiztonságot, és persze az is jó lenne, hogyha a folyamatokat fel tudnánk gyorsítani. Nagyon fontos azonban az, hogy helyesen járjunk el. Nehogy egy évvel azután, hogy hatályba lépett a jogalkotás, bekövetkezzen valami olyasmi, amit épp el akartunk kerülni a jogszabály megalkotásakor. Úgy gondolom, hogy a besorolás a kielégítési sorrendben történő besorolás esetében haladnunk kell. Fontos a keret megteremtése, de szerintem talán bölcsebb lenne a csomagnak ezt a részét a másik két részsel együtt kezelni a konzisztencia érdekében. Én nyitott vagyok erre. Fontos hogy a BRRD egészével összhangban legyen ez a szabályozás is. Ami a télákot illeti, fontosnak tartom, hogy ezzel is foglalkozunk. Szerintem ez csak a globálisan ö, rendszer szinten jelentős bankokra kellene vonatkoztatni, és fontos, hogy a télekkal is összhangban álljon, azért, hogy, az, hogy a bankokat ne kényszerítsük arra, hogy a szükségesnél nagyobb tőkével rendelkezzenek. Ha túlzottan megkeserítjük a bankok életét, akkor nem hiteleznek, és akkor ismét csak a pénzügyi instabilitást okozó okoknál tartunk. Hiszen befagynak a piacok, és alássuk Európa versenyképességét. Fontos tehát, hogy megfelelő egyensúlyt teremtsünk a tőkekövetelmények között egyrészt, és másrészt a között, hogy a bankok finanszírozni tudják a reálgazdaságot. Ami a menetrendet illeti, jónak tartom az ütemtervet. Szerintem haladjunk ezzel a résszel ugyanúgy, mint a csomag többi részével is. Szívesen megvitatom a részleteket a kollégákkal, az árnyék jelentéstevőkkel, de valami módon párhuzamba kell hozni ezeket a részeket egymással. Miközben ez a csomag nyilván kicsit kevésbé bonyolult, mint a CRR, a CRR, lehet, hogy egy fél lépéssel előbbre haladhatunk, mint a másik esetében. Lassan be is fejezem, mert szerintem már felhasználtam a 10 percemet. Igaz, hogy maradt még 30 másodpercem, de hát akkor ezt felajánlom a szakbizottság többi tagjának. Köszönöm. Köszönjük, de hát 30 másodperc alatt talán majd meg is válaszolhatja a kérdést, hogy ön szerint kellene -e itt egy gyorsított eljárás? Elmondtam, hogy szerintem jó lenne, hogyha a csomag ez, ezt a részét összhangban tartanánk, és párhuzamosan kezelnénk a csomag többi részével. Úgyhogy, mert nem akarom, hogy a besorolást elvégezzük, és utána visszatérjünk rá, amikor már a csomag többi részével is előbbre vagyunk. Nagyon fontos, hogy a tőke, bármely tők, bármilyen tőkéről is legyen szó, a bélén megvalósulhasson. Néhány polgár úgy hitte, és néhány, néhányan úgy hitték, hogy a Béli nem vonatkozhat az ő pénzükre, úgyhogy szerintem fontos, hogy ezt tisztázok. Köszönjük, Szilvio Pereira. President. a revisão das regras de regulação bancária deve assentar, como no fundo nos sugere também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 figyelembe kell venni az idevágó javaslatokat. A bizottság tisztába került azzal, hogy problémákat kell megoldani, és az új nemzetközi normákhoz kell igazítani az európai jogszabályok rendszerét. Mi úgy gondoljuk, hogy ez a csomag, melyet a bizottság előterjesztett, főleg a bankok helyreállítása és szanálása tekintetében mindenképpen pozitív előrelépést jelent. Mi több úgy gondoljuk, hogy a javaslatok általánosságban jó irányba mutatnak, és segítenek abban, hogy a pénzügyi rendszer szoliditását, stabilitását megerősítsék, megerősítsék a rendszerbe vetett bizalmat, és harmonizált és egységes szabályokat hozzanak létre az európai piacon. Mondom, az az érzésem, hogy jó irányba mutató lépéseket tett a bizottság ezzel a csomaggal. Másrészt ugyanakkor fennáll annak az igényem, annak a szükségessége, hogy az európai szabályokat a nemzetközi normákhoz igazítsuk. De figyelnünk kell arra is, hogy az Európai Bank ágazat sajátosságaira is figyelemmel legyünk. Ráadásul arra is szükség van, hogy az Európai Unió bank ágazatában mutatkozó különbségeket is megjelenítsük a jogszabálytervezetekben. Magyarra mondva, játéktérre, rugalmasságra van szükség a szabályok alkalmazása során a pénzügyi rendszer stabilitása egy olyan cél, amely elményáján együtt értünk. Ezért ezt a célt intelligens módon kell elérnünk, úgy, hogy ne lehetetlenítsük el a bankok reál gazdaság finanszírozására vonatkozó tevékenységét. A szabaduló tőke, tőkére vonatkozó elvárások gyakran hatalmas megterhelést jelentenek a bankoknak, és így a legfőbb célt veszélyeztetjük, mégpedig, hogy a bankok a reálgazdaságnak nyújtsanak hiteleket és segítsenek a gazdaság kilábalásában, illetve fel lendülésében. Ezért bizonyos védőmechanizmusokról is el kell gondolkoznunk a szabadodó tőke szükséglet tekintetében. Egyrészt a, a, az egyes hitelezők ranghelyére vonatkozó szabályokra gondolok. Helyesnek tartom, hogyha ezt a sorrendiséget, a kielégítési sorrendet, vagy a ranghelyek sorrendjét mindenki maga határozhatná meg a saját rendszere működése szempontjából és így létrejöhetne a különböző adósságok másodlagos piaca. Azután szólni szeretnék az MREL szabályozásáról is. Helyesnek tartanám, hogyha az európai szabályok között egyrészt, másrészt a nemzetközi normák között eh, egyeztetéseket hajtanánk végre. Ugye az utóbbiakat éppen a tilak került keretében határozták meg, ezért fontosnak tartom, hogy a bizottság csomagját a tilak, illetve a más nemzetközi szinten zajló gyakorlatokkal egyeztessék. Utalni szeretnék arra is, hogy becsvágyónak kell lennünk, de ugyanakkor a becsvágyunk fontos, hogy a helyzetek sokszínűségét képes legyen letükrözni és a világméretű, rendszerszerűleg fontos bankokat szigorúbb szabályoknak kell alávetni, mint azon bankokat, amelyek nem szisztemikus jelentőséggel bírnak. Rendszerszerű jelentőséggel bírnak. Persze az új elvárások költségeit csökkenteni kell, hiszen az új szabályok betartása komoly terheket ró bankokra, és így kihatással lehetnek a reálgazdaságra is. Végezetül még két specifikus problémáról szeretnék beszélni. Az egyik a az emrelem belüli szabályok és a szerződéses bélin közötti kapcsolatra vonatkozik. Ezek olyan szempontok, amelyeknél nagyon fontos, hogy kiegyensúlyozott megoldást találjunk rájuk, és ráadásul azt a specifikus helyzetet is figyelembe vegyük, amelynek során harmadik államok, illetve harmadik államok pénzintézetei is részt vesznek a munkában. Második részkérdésem, fontosak az új szabályok, de ugyanakkor átmeneti szabályozásoknak is rendelkezésre kell állni. Biztosítandó így, hogy a régi keretből az új jogi keretben való átmenet simán és gördülékenyen zajolhasson le, és hogy a mai szabályok során eh, létrejött adósság tételeket az új szabályok keretében is használni lehessen. Ennyit akartam mondani, azt hiszem, hogy konstruktív párbeszédet folytathatok majd Hökmárk előadóval, és biztos vagyok bele, hogy jó eredményeket érhetünk el. Köszönöm. Thank you uh, for the ECR group. I don't... Köszönöm az ECR nevében. Nem látom Szait Kamalt. Nem tudom, hogy kérje valaki az ECR nevében a szót. Fox úr? Igen, itt vagyok, a CRD 5-ről és a CRR 2-ről szeretnék hozzászólni. Nem, nem, akkor várok, uram. Tehát, hogy ezzel kapcsolatban nincs észrevételem, rendben van, akkor amikor a Zimon jelentésre térünk rá, akkor fogja majd ön megragadni a szót, ám Szilvi Gulár viszont szót kap. Köszönöm szépen, elnök úr. Um, Gunár, Gulár, hát szóval hasonlítanak vagy hatalmas ez a csomag. Annyit szeretnék mondani, hogy Gunnar Hökmand ki, Hökmár kitűnő munkát csinált, a szabályok alkalmazása tekintetében nagyon sok közelítésre van szükség és ugyanakkor a bailout, bélén szabályok nem voltak nagyon egyszerűek, éppen ezért fontos, hogy a kivételi szabályokról is megnyugtatóan beszéljünk. Mindenképpen támogatom Günner Hockmark pragmatív megközelítését. Úgy gondolom, hogy az elaprózódás, a fragmentáció veszélye nagyon veszély, veszélyes, hiszen az egyik fő cél, amelyet figyelmen szem előtt kell tartanunk, azaz, hogy a piac és a bankok fragmentálódását megelőzzük. Biztosítanunk kell azt is, hogy a határokon átnyúló tőkeforgalom ne szervegy ne korlátozódjon, ez a, a Valuta Unió egyik célja. Ráadásul újra meg kell teremtenünk a bizalmat a pénzintézetekben. Ezen felül pedig az is fontos, hogy egy globális level playing fieldet hozzunk létre, tehát a verseny feltételeket globálisan egyenlősítsük, átláthatóvá tegyük a működést, és a más országokban, jogrendekben működő bankok tevékenységének átláthatóságát is biztosítani kell. Éppen ezért a szöveget támogatni tudom, egyetértek a megközelítéssel, de úgy gondolom, hogy érdemes felgyorsítani a munkát, és azt hiszem, hogy az ECON szakbizottság munkái egy picit lelassult az előző ciklushoz képest. Köszönöm szépen! Kamal képviselő megérkezett, úgyhogy ha készen áll, akkor megadom önnek a szót. De ha még kifújja magát, akkor mm, én várhatok, várhatok, mondja Kamal képviselő. Fábio Demázi, tessék. Köszönöm, elnök úr. Nagy örömömre szolgál, hogy Gunnar Hökmárkal együtt működhetünk. A bankok strukturális reformjában elkezdtük a munkát, ezt még nem fejeztük be. Remélem, hogy itt produktívabbak, termékenyebbek leszünk, de el szeretném mondani, hogy egy visszatérő ponttal mélyen nem értek egyet. Mi is ez? Az, hogy valamilyen regulatory overstretch volna itt, túlszabályozás jönne létre, amely akadályozna bankok reálgazdaság irányába való kihelyezését, hitelezését. Ezt nem tudjuk igazolni, ez USA-ban a helyzet sokkal jobb, de a, és a Dodd-Frank Act ö, még szigorúbb szabályozást irányozott elő, és az EU tagállamokban ugyanaz a szabályozás, de a bankok hitelnyújtási hajlandósága nagyon különböző. A bankok reálgazdaságnak nyújtandó hitelkihelyezési hajlandósága egyrészt az, azért korlátos, mert a bankok komoly árat fizettek a spekulációért, nem oldották meg az eszközoldali konszolidációt a főkönyveikben, másrészt pedig a piacon túl kevés kereslet mutatkozik. Ez EKB empirikus tanulmányai megerősítik, hogy a legtöbb cég azt mondja, hogy nem a likviditás jelenti a legnagyobb problémát, mármint a likviditás hiánya, hanem sokkal inkább a kereslet hiánya, és ezért nem vesznek fel elegendő hitelt. Hogyha ebben, mint kiinduló pontban meg tudnánk állapodni, akkor nem kellene azon gondolkoznunk, hogy hogyan lehet a már meglévő szabályokat felvizezni. Ezen felül nagyon fontos, hogy egy hiteles bélin rezsimet fogadjunk el, és ez csak akkor történhet meg, ha a bankok strukturális reformját végrehajtjuk. Most pedig három rövid észrevételt szeretnék tenni. Mi úgy gondoljuk, hogy a totális eh, veszteség abszorpciós kapacitásról a tilak most már rendelkezik. Ez kötelező a 13 EU-ban bejegyzett szisztemikus, globális, szisztematikus jelentőség a bank számára. Ugyanakkor a kisebb bankok csak az európai MREL-nek kell, hogy megfeleljenek, amely kedvező feltételeket kínál számukra. Ezért úgy gondolom, hogy az ezen bankok szanálásának biztonságos lebonyolítás elsősorban a szanálási hatóság kérdésében van. Másrészt a tilakhoz hasonlóan az embereli struktúrált vég, lebonyolítást és szanálást tesz lehetővé, de ugyanakkor a szanálási hatóság dönthet az egyes hitelek ranghelyének kialakításáról. Nos, ez a fajta értelmezési szabadság elbizonytalanítja a jogértelmezést, és ezen változtatni kell. Az utolsó észrevételem pedig az, hogy a senior non-preferred debt kérdésében még szabályozásra van szükség, Ugyanakkor a kettes pillér tőke tekintetében a további eh, adósságok kezelve vannak, és ezért úgy gondoljuk, hogy a mostani szabályozás az átláthatóság és a világos szabályozás kárára megy, és eh, nem teszi megbízhatóbbá és kiszámíthatóbbá az egész bélin folyamatot. Vannak elemek, amelyekkel egyet tudunk érteni, akár az arányosság szellemében, akár azért, mert kisebb, eh, az kisebb pénzintézetek számára ezek kivételt jelentenek, de még messze a megegyezés. So, um, just uh, very quickly, a lot has been said. Nagyon sok minden elhangzott már idáig. Annyit szeretnék mondani, hogy ebben a vitában a hangütés nagyon fontos, és ez még fontosabb lesz, amikor a CRD-CRR-ről kezdünk el eszmét cserélni. Egyetértek Fabio Damázi kollégám észrevételével, hogy az a érzés alakult ki az emberekben, hogy döntenünk kell, vagy erős a gazdasági fellendülés, vagy pedig erős a bankok szabályozása. És mintha a hitelek hozzáférhetősége a szavatoló tőke szükséglet előírásoktól függene. Ezt nem lehet igazolni empirikusan, ezt a feltételezést. Lehet, hogy rövid távon felmerülhet a kérdés, hogy hogyan lehet a megnövelt szavatoló tőke szükségletnek megfelelni, tőkét csatornázni a bankba, de a dolog úgy áll, hogy csak a megfelelő tőkével rendelkező bankok képesek kockázatot vállalni, és csak akkor tudják vállalni a reálgazd... finanszírozni a reálgazdaságot, szolgálni a reálgazdaság ügyét. Úgy tűnik nekem tehát, hogy a szereplők komoly lobby tevékenységének el, eredményeképpen kezdjük felbizezni a szabályokat. persze a bankok nem szeretik a szigorúbb szabályokat, hiszen ez a profitabilitásukat, a nyereségességüket ből csíp le. Ezért óvatosnak kell lennünk, hogy ne sétáljunk bele ugyanabba a csapdába, mint korábban a most vitatárgyát képező javaslat kapcsán néhány észrevételt szeretnék tenni. Egyrészt a szanál, olyan szanálási hatás, hatóságra van szükség, aki sok mérlegelési jogkörrel rendelkezik. Egy-két a kollégák egy-két javaslatát azért tartom aggályosnak, mert ezek korlátoznak az SRB hatáskörét másodszorban. Nagyon szigorúnak kell lenni a sorrendiség vagy a ranghelyek tekintetében, itt világos elveket kell követni, és azt is világossá kell tenni, hogy a csípés rendet, ha használhatom ezt a metaforát, betartják. Harmadsorban, nem szabad, hogy bizonyos eh, hitel pénzintézet kategóriákat kivételesen kezeljünk. Nincsen szükségünk arra, hogy az offshore pénzközpontokat kvázi fejlesszük, támogassuk a saját jogszabályainkat. Tehát minden intézmény bélin alkalmas, bélénebb kell, hogy legyen, kivétel nélkül, máskülönben a saját pénzügyi központjaikat hozzuk nehéz helyzetbe. A görög bankok esetében láttuk, hogy milyen nehéz volt olyan eszközeket bélinelni, amelyeket harmadik államokban állítottak ki olyan pénzintézet, olyan tételeket bélinelni. Nem értem tehát, hogy a bizottság miért nyitja meg a harmadik államokkal való tárgyalások előtt, illetve az ilyen speciális megállapodások előtt a szabályozást. Ennyit szeretnék mondani első nekifutásban. Köszönöm az idáigi munkát, és örömmel tekintek a jövőben folytatandó jó együttműködés elében. Untoszun kollega lesz az árnyék jelentéstevő főként, de ő ma nem tudott eljönni. Thank you. Uh, Mr. Köszönöm szépen, Kaman úr. Készen áll? Köszönöm szépen. Elnézést, hogy késtem, vagy az ülés kezdődött hamarabb, bármelyik is történt. Először is azt érdemes megegyezni, hogy az ilyen bankszanálással, illetve a bankválsággal kapcsolatos viták, amik ugye korábban zajlottak, mindig fontos, hogy ki milyen álláspontot képvisel személyesen. Én, ugye amikor sokan azt mondják, hogy sokkal magasabb tőke követelményekre van szükség, de ezzel kapcsolatban két elvet mondanék el. Ez egy más helyzet, mint a korábbiak. Volt már mm, pénzügyi válság korábban is, az ember azt hiszi, hogy tanultunk belőle, de aztán idővel elhalványul a kollektív emlékezet, és akkor mindenki azt kezdi mondogatni, hogy nem kell aggódni, nem fog megismétlődni, most más a helyzet, mint korábban volt. Hát aztán mindig mégis megismétlődik. Ez az első felvetése. A másik pedig, hogyha holnap csődbe menne egy bank, akkor azt hogyan számolnák fel, mit kezdenénk vele, a, az adófizetőknek kellene-e kimenteniük. És azt gondolom, hogy még mindig az adófizetőkre hárulna a dolog, a 2008-as válság óta jó néhány év eltelt, most már közel tíz év. Eljutottunk-e már odáig, hogy, hogy jó megoldásokat találtunk, vagy már ugye elhalványultak-e annyira az emlékek, hogy, hogy nem aggódnak az emberek. Lássuk akkor ezután az általános bevezető után a részleteket. A bizottság javaslata a harmonizálást javasol, nem elsőbségi előre sorolt kötelezettségekbe vezetése esetén, amit pozitívnak tartok, ami ugye egyéb elsőbségi kötelezettségeket követne a, a sorrendben. Még vizsgálom a javaslatot, de észszerűnek tűnik a bizottság felvetése különböző modelleknek megfelel, illetve új lehetőségeket ad egy új kategória bevezetésével, ami az alárendelési kötelezett vagy előírásoknak nem kerül alárendelésre. Érdemes ezt a kérdést tehát megvitatni. Aztán a télakkal, illetve a szavatoló tőke követelményekkel kapcsolatosan vitát gerjesztettek ezek a felvetések. Több érintett azt mondta már, hogy az MRL jogosultság probléma. A meglevő télak kötelezettségeket el kell ismerni, de erről nem rendelkezik megfelelően a szabályozás, mert ezek nem a szerződésekben, hanem jogszabályi kötelezettségekben szerepelnek. Úgyhogy be kell vizsgálni a témát, de minden esetre szimpátiával figyelem, azt kell biztosítani, hogy arányos legyen a rendelkezés. Ez nem azt jelenti, hogy a bankoknak hagyni kell, hogy megúszszák azokat a dolgokat, amiket korábban egyes esetekben megúszhattak. A szanáló hatóságoknak lehetővé kell tenni azt, hogy magas MRL szintet követeljenek meg az intézményektől bizonyos esetekben, akkor, hogyha a nemzetközi fejlemények ezt indokolják. Most az első vitája zajlik ezeknek a felvetéseknek, Úgyhogy hát még nem megyek be az összes részletbe, ezt még a képviselőcsoporton belül is meg kell vitatni. Feltőkésítési képesség esetén azt hiszem, hogy általánosságban támogatható a bizottság elképzelése, költségcsökkentés, a pénzügyi rendszer stabilitásának növelése, illetve az adófizetőket érintő kockázatok minimalizálása, ami azt hiszem a legfontosabb cél. Viszont azonban az LKB által vezetett bankok, illetve a határokon átnyúló műveletek esetében összetett a helyzet, úgyhogy meg kell vitatnom ezt az olyan kollégákkal, akik jobban többet tudnak erről. Köszönöm szépen, Márko Válli kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Fábio Demázival értek egyet javarészt a tekintetben, hogy egy az egész bankrendszert érintő strukturális reformra van szükség. Hiszen az univerzális bankok modellje, hogyha ezt fenntartjuk, akkor az egész modellt reformálni kell, és nem lehet a 70 évig fenn, fennálló modellt, amely csődbe ment fenntartani. Éppen ezért Látni kell, hogy az Európai Bank és a Világbank krízis oka éppen ez a fajta bankrendszer és a bankok irányítási rendszere volt. Eltávolodtak a pénzintézetek a reálgazdaságtól. Ezt kell, tehát ezt a kapcsolat kell lét, gyógyítani, orvosolni, ám a nemzetközi szabályozás és a bizottsági javaslattervezete erősen magán viseli a lobbik kézjegyét. Ez az alap kiinduló pont, és ennek fényében kell ezen szabályokat megvizsgálni, amelyeket itt az ECOM-ba most napirendre vettünk. Két alapvető kritikus, kritikai észrevételem van. Egyrészt problematikusnak tartom, hogy a hitel aspektusára koncentrál a jogszabálytervezet ahelyett, hogy az egész működésre koncentrálna. Meg kell érteni, hogy egyes pénzintézetek és gazdasági rendszerek mások, különböznek a többitől. Nem lehet azt mondani, hogy ez az ember kék szemű, 70 kilós, és ő az egészséges, és akkor egyszerre csak az 50 kilós és barna szemű, aki szintén egészséges, nem kerül leírásra, ezzel a rendszerrel. Mit akarok ezzel mondani? Ezt, hogy például az olasz bankok működése és fennállása más szabályokat igényel, mert például az olasz pénzintézetek továbbra is nehezen nyújtanak hitelt bizonyos cégeknek. Egy szóval vannak olyan bankok, amelyek sokkal inkább a pénzügyi tevékenységre koncentrálnak, mások pedig a hitelnyújtásra. Lehet persze, hogy fölülről, az elvek felől nézve létezik egy valós elv, ami alapján mindent meg lehet ítélni, de összességében úgy gondolom, hogy sokkal differenciáltabb a bankok, a pénzintézetek világa, semmint hogy egy egységes szabályon lehetne szabályozni ezeket. Az a javaslat, amely ugyanakkor az állampapírokban rejlő kockázatokat akarja jobban értékelni, ezt a tervezetet nem tudjuk elfogadni. Azon kollégák nem tudjuk elfogadni, akik dél-európai országokat képviselnek, hiszen láttuk, milyen katasztrofális kihatása volt annak, hogy az állampapírok bankokban rejlő kockázatokat kvázi a bankokra terhelték rá, és ezzel egy hatalmas diszparitás jön létre az északi és a déli tagállamok pénzintézetei között. Egy szóval az első csomagban létrehozott feltételek nem jól írták le és nem jól szabályozták az északi és a déli pénzintézeteket, és ez elmélyítették közöttük a különbségeket. Mit akarok hát mondani? Azt, hogy értékelni kell a kitettségét az egyes intézeteknek, de differenciáltan kell kezelni különböző bankmodelleket is. A következőkben nem szólalok fel, ezért most hosszabban eh, érnék a felszólalás idejével. A bankszanálás és helyreállítás tekintetében pedig egy olyan rendszerre van szükség, hogy eh, ne a állampolgárok, nem a betétesek viseljék és fizessék eh, a helyreállítás és szanálás árát, hanem a felelősséget a felelősség, felelősök viseljék, ezzel ösztönözve persze őket, hogy megfelelő igazgatás alá vessék a bankot. És persze nem vonhatjuk ki a felelősség körből azt a politikát sem, a politika szféráját sem, amely a szabályokat létrehoztam a európai szintéren létrehozott szabályok a nemzeti felügyeleti szabályoktól, amelyek sokkal inkább a betéteseket védik, jelentősen különböznek. Éppen ezért nem képesek az európai szabályok arra, hogy a krízis újra létrejöttét megakadályozzák, illetve a negatív hatásait kezeljék. Ezek lettek volna az első észrevételeink, majd az árnyék többi üléseken részletesebben is kifejtem mindezt, amire gondolok. Köszönöm. Thank you. Actually, we were now... Köszönöm. Nos, most tulajdonképpen a másik témáról, a BRD-ről beszélünk még. Ez a két felszólalás a, a következő témához kapcsolódott tulajdonképpen, de annyi baj legyen, már elhangzottak. Zenni úr kért szót, ha jól láttam. Igen, mondja az elnök. a Hübnerre jelentkezett. Nos, szeretném megragadni a lehetőséget, hogy az első vita zajlik, és feltennék egy kérdést, amit tulajdonképpen inkább a bizottságnak kellett volna címeznem, nevezetesen. Tavaly októberben az EBH kiadott egy ajánlást a nemzeti mm, szanálási megoldási rendszer kereteihez, ugye az összes mm, kötelezettség összegére vonatkozóan viszont nem módosították ennek megfelelően a BRRD javaslatot, és én úgy tudom, hogy az EBH elég meggyőző érveket vonultatott fel az által javasolt változtatás mellett, úgyhogy a bizottságtól kérdezném, hogy hogy beépítik -e ezt a módosítást, vagy, vagy felülbírálták esetleg az EBH által előadott érvelést. Köszönöm szépen! Előadó. Köszönöm szépen, és köszönöm az összes megjegyzést, kérdést. Az alárendeléssel kapcsolatosan annyi megjegyzésem lenne, hogy nem szab, vigyázni kell, hogy a BRD-vel elért álláspontot, eredményt ne írjuk felül, ugye arra vonatkozóan, hogy mi az, ami bailinable, tehát hitelezői feltökésítésbe bevonható. Amit ezen a téren elértünk, azt abból nem szabad engednünk. Felhívnám a figyelmet arra is, hogy a BRD alkalmazásának egyik problémája, ami ugye gyakorlatból kiderült, az, hogy a polgárok, a betétesek nem tudnak róla eléggé. Legalábbis én így tudom, Hogyha megnézzük például egy olasz bankkal kapcsolatban zajlott vitát, ott nagyon is eh, ez látszik. Fontos, hogy ne legyen hezitálás, és eh, egyértelmű legyen, hogy minden eh, tőke bevonható a hitelezői feltőkésítésbe. Ezt észben kell mindig tartani, bár persze a harmadik országok esetében bonyolultabb lesz a helyzet az ottani jogszabályok miatt. Pereira úr kiemelte, hogy a bankok befektetéseire oda kell figyelni, és annak a szabályozására valóban így van. De nem látok feltétlen korrelációt az erős gazdaság és az erős bankok között. A bankválságok mindig gyenge gazdaságból indulnak ki, ez a valódi oka. Persze vannak rosszul vezetett, nagy kockázatnak kitett bankok, de fontos azt elérni, hogy erősek legyenek a bankok, hiszen ez erősíti a gazdaságot, de az erős gazdaságra is szükség van ahhoz, hogy a bankok erősek lehessenek. Az egyik felszólaló említette, ugye sokszor abban bíznak az emberek, hogy most más a helyzet, ez most már nem ismétlődik meg a korábbi válság. Valóban más mindig a helyzet, mint korábban volt, de azért ezzel együtt eh, igazat adok önnek. Lesznek alig, hanem még újabb válságok a bankszektorban is. Én azonban azt szeretném, és ez nem gondolkodás módon múlik, hogy most mennyire akarunk kiterjedt jogszabályokat. Én szerintem azt kellene biztosítani, hogy a piac, a befektetők, minden a bankpiacban érintett szereplő tudjon arról, hogy az adósság bevonható a hitelezői felsőtőkésítésbe. És emellett egyértelmű kételyek nélküli kielégítési sorrendre van szükség. Szigorú, pontos sorrendre van szükség, ami a BRD-nek fontos eleme. Hogyha erről mindenki tud, akkor az stabilitá- hozzájárul a bankrendszer stabilitásához és az esetleges szanálásokat gyorsan és problémamentesen lehet végrehajtani. Gulár asszony felvetésére is reagálnék, de ezzel kapcsolatban pragmatikusnak kell lennünk. Azt hiszem, hogy joggal mondhatjuk, hogy a BRRD működik. Nem könnyű terület, hiszen most van először ilyen, a most megjelenő problémák tulajdonképpen arra figyelmeztetik a beruházókat, hogyha egy bankba fektetnek, akkor kockázatot vállalnak a tőkéjükkel. Köszönöm a szót, és várom a, a jövőbeli üléseket, illetve hát az egyéb együttműködéseket. Köszönöm az előadónak. Sok mindennel egyetértek az eladó által elmondottakból. A bélin, a szanálás és egyéb intézkedések különbségeit fontos észben tartani. Most pedig lépjünk tovább. Megadnám a szót a, a bizottságnak, majd a két vita végén adok szót. Legalábbis így terveztem, úgyhogy eh, ha, ha nincs kifogásuk ezzel, akkor jöjjön a CRR és a CRD, tehát a második témánk, aztán majd a bizottság a végén kap szót. Előadó. Köszönöm szépen, elnök úr. Örök, örülök annak, hogy ma egymással párhuzamosan vitatjuk meg ezt a két dossziét, hiszen az elnök úr is hangsúlyozta már, hogy másképpen nem lenne értelme így észszerű, hogy ezt a két dossziét egymással párhuzamosan vitassuk meg, a tartalmi kérdéseket is taglalva, még mielőtt a jelentés tervezetek elkészülnének. A legrosszabb, ami megtörténhet, ugyanis az, hogy a két jelentés esetében egymással összeférhetetlen eredményre jutnánk. Ezt elkerülhetjük azzal, hogy már most egymással párhuzamosan vitatjuk meg ezeket a témákat és megnézzük, hogy hol vannak az érintkezési pontok. A CRD4 és a CRR jelenlegi reformja esetében nem csak a terjedelme miatt és a technikai jellege miatt nehéz kérdésről van szó, hanem azért is fajsúlyos ez a kérdés, mert az egész európai bankágazatra kiterjedő kérdésekkel foglalkozik, és intenzíven kell foglalkoznunk ezekkel a kérdésekkel. Sok olyan újítást tartalmaz az új javaslat, amelyről a Bázeli Bizottság már döntött, és ezeket most európai jogszabályokká kell alakítani. Még azonban a CRD4 esetében és a CRR esetében elsősorban a magasabb tőkekövetelményekre figyeltünk, illetve a jobb tőke minőségre a bankokra vonatkozólag a pénzügyi válságra reagálva. A jelenlegi módosítás esetében, a CRR2 és a CRD5 esetében, ha úgy tetszik, elsősorban az egyes kockázatok újraszámítása, újraértékelése van terítéken, a Net Stable Funding Ratio és a Leverage Ratio, mint fontos adatok, illetve az arányosság elve is egy kiemelt kérdéskör. Ezen túlmenően fontosnak tartom azt, hogy már az elején felhívom a figyelmet arra, hogy mivel az összes bankpiac érintett az összes tagállamban. Intenzíven egyeztetnünk kell az összes tagállambeli banki ágazati szereplőkkel, de a tagállami felügyeletekkel is mielőbb fel kell vennünk a kapcsolatot. Öt különböző ország képviselőjével egyeztettem az imént, és öt különböző prioritást emeltek ki velem szemben. Ez azt jelenti, hogy ennél a nagyon átfogó dossziénél oda kell, dossziénél oda kell figyelnünk arra, hogy a végeredmény minden tagállamokban esetlegesen fellépő helyzetnek megfeleljen. Nagyon fontos, hogy még a jelentés tervezet elkészülte előtt a frakciók egyeztessenek egymással, hiszen itt, a néppár, itt az Európai Parlamentben egy olyan végeredményre van, lesz szükség, amely lehető legnagyobb támogatottságot élvezi. Ez biztosítja a lehető legjobb tárgyalási pozíciót számunkra háromoldalú egyeztetéseknél. Az arányosság elvével kezdeném. Mindenki tudja, hogy különösen a kisebb bankok igen súlyos terhekkel szembesülnek az új szabályozás miatt, szemben a nagyobb bankokkal. Néhány héttel ezelőtt banki képviselőkkel egyeztettem, akik azt mondták nekem, hogy a bankjuk 65 munkatársal dolgozik, már most két munkatárs csak azzal foglalkozik, hogy adminisztratív feladatokat lásson el. Az új szabályozás, a szabályozás módosulása miatt most már egy másik bankkal kell majd egy fúziót végrehajtani, nem a tartalmiak miatt, hanem egyszerűen azért, mert a bank túl van terhelve a szabályozás által meghatározott terhekből adódóan. A kis bankokra tehát hatalmas terheket róttunk már eddig is, és a mostani módosításon ez még inkább így lesz. De nem csak a jogalkotás okolható ezért, több országban megfogalmazódott az a bírálat, hogy a hatalmas adminisztratív terhekkel a nagybankok talán jobban boldogulnak, mint a kisebbek, mert szinte azonos adatokra van szükség, de más összetételben, más időpontban követ kéri be ezeket az LKB, az EBH, és Németországban például a BaFin. Érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy létrehozzunk-e esetleg egy eszközt, amelyel elkerülhető lenne, hogy az adatokat kétszer-háromszor kérik be, mert ez csak további humán erőforrásokat igényel. Amikor arányosságról beszélünk a kisebb bankok esetében, ez azt jelenti, hogy semmiképpen sem lenne szükség minőségileg rosszabb szabályozásra, inkább egy testre szabott szabályozás kellene, amely megfelel jobban megfelel a, az adott kihívásoknak és kockázatoknak az egyes bankok esetében. Ha a bizottsági javaslatot megte- megnézzük, akkor a jelentéstételi kötelezettségek csökkentése talán egy jó megközelítés, de érdemes lenne megvizsgálni, hogy nem találunk-e más megoldási lehetőségeket is. Meg kell vitatnunk azt is, hogy mi a helyzet a most meghatározott küszöbértékekkel az arányosság szempontjából. Biztosítanunk kell egyrészt azt, hogy a bankokat tehermentesítsük, minden olyan esetben, amikor az a pénzügyi stabilitást nem sérti, nem csökkenti. Másrésztről azonban oda kell figyelnünk arra is, hogy a kisebb bankok a kisebb tagállamokban azért mégiscsak lehetnek rendszer szintűen relevánsak. Nem szabad az ő esetükben, tehát a terheket oly mértékben csökkenteni, hogy az adott kisebb tagállamban ezáltal kockázat alakuljon ki. Ami a küszöbértékeket illeti, továbbra is egyeztetnünk kell majd arról, hogy a bizottsági javaslatban meglévő kvantitatív számszerű kritériumokkal nem akarunk-e alternatív vagy kumulatív módon minőségi kritériumokat is ö, létrehozni, amelyek döntőek lennének abból a szempontból, hogy egy bank könnyítést kap, avagy sem. A Net Stable Funding Ratio-ra szeretnék röviden utalni. Korábban EU-szerte már bevezettünk egy másik számarányt, ez, ezzel az előbbivel most már a likviditás szempontjából is egy mutatót vezetünk be, amely biztosítja azt, hogy egy éven keresztül a egy, egy adott pénzintézet megfelelő refinanszírozási eszközökkel rendelkezzen. Üdvözöljük az Európai Bizottság azon erőfeszítését, hogy a bázeli standardot az európai kontextushoz igazítsa. különösen a stabil betétek, a repóügyletek és a jó minőségű és nagy arányban likvid eszközökre kell felhívni a figyelmet, azonban meg kell még vizsgálni, hogy ezek a kiigazítások megfelelőek-e, illetőleg a parlamentnek esetleg érdemes lenne ezeket még tovább az európai piac követelményeihez igazítani de szerintem a bizottsági javaslat már egy nagyon jó kiindulási pontot biztosít. Ami a leverage ratio életé további pontként, egy kötelező 3%-os eladósodási kvóta bevezetése üdvözlendő. Pozitívnak tartom azt is, hogy az Európai Bizottság nem egyszerűen átvette a bázeli megközelítést, hanem itt is igyekszik az európai adottságoknak eleget tenni. Ezek a különböző csoportok közötti hitelekre vonatkoznak, illetve a tagállamon belüli bankok közötti hitelekre, és így tovább. Itt is meg kell vizsgálni ezt, hogy szükség van-e finom hangolásra annak érdekében, hogy az európai piac sajátosságait szem előtt tudjuk tartani. A, támogat, a fejlesztési bankok egy további pontot képeznek. Itt is nagyon fontos kérdés, hogy hogyan kívánjuk ezeket a felügyelet szempontjából kezelni. Főként azok esetében, amelyek hitelnyújtással foglalkoznak, ezek a bankok elsősorban akkor különböznek a hagyományos bankoktól, és azért kell talán az ő helyzetüket egy kicsit másként kezelni, mert Elsősorban az állampénzét egyszerűen csak továbbítják tevékenységük során. Ez tehát bekerül, bekerülnek ezek az összegek a mérlegükbe, de ez semmiféle kockázatot nem jelent az adott bank szempontjából. Ezt meg kell vitatnunk, már csak azért is, mert ezek a bankok a reálgazdaság szempontjából rendkívüli szerepet játszanak, ez szerintem mindenki számára világos. Utolsó előtti pont, a KKV-k tényezője. A régi CRR er er és CRD4 er esetében nagyon örültünk annak, hogy sikerült egy 23%-os kedvezményt biztosítani a KKV-knak nyújtott hitelek esetében, hogyha kevesebb, mint 1,5 millió euróról volt szó. Hogyha a bizottság most azt szerepelteti a javaslatban, hogy a jövőben az összes KKV hitel esetében 15 os kedvezmény biztosítható 1,5 millió eurónyi hitel fölött. Ezt nagyon üdvözlőnek, üdvözlendőnek tartom, de azért meg kell vitatnunk azt, hogy ez elége ahhoz, hogy a KKV-k hitelfinanszírozását talpra tudjuk állítani Európában. Próbálunk javítani a tőkeunión a jobb finanszírozás érdekében, de szerintem az vállalkozások hagyományos finanszírozását is erősítenünk kell, ez Európában a bankok általi finanszírozás. Szerintem itt nyugodtan lehetünk bátrabbak, mint ahogyan azt az Európai Bizottság előírja. Utolsó pont, infrastruktúra. Az infrastruktúra szempontja. Az infrastruktúrális beruházásokat szintén egy kedvezmény kísérné, ezt is üdvözlöm, de világosan le kell szögezni azt, hogy melyek azok a projektek, amelyekre ez vonatkozik. A kritérium katalógus szerint melyeket kell ilyen beruházásként értelmezni. Első ránézésre számomra nem világos, hogy miért csak azokat a projekteket lehet ő támogatni, amelyek refinanszírozhatók. Sokszor a az állami infrastruktúrának pont az az ismérve, hogy a refinanszírozás nem adott. Szerintem meg kell vitatnunk azt, hogy nem kellene -e itt is egy speciális kivételt alkalmazni. Az infrastruktúra területe a parlamentnek lehetőséget ad egyébként arra is, hogy politikailag prioritásokat határozzon meg, de erről majd külön vitát kell folytatnunk. Európában több milliárd pénzt akarunk infrastruktúrára költeni, miközben senki sem tudja, hogy honnan teremtsük elő ezt a pénzt. Európában mindenki elmobilitásról beszél, de senki sem tudja, hogy az elektromos autókat hogyan kívánjuk a jövőben feltölteni. Hiszen sen, nem mindenkinek lesz otthon egy garázsa, ahol feltöltheti az autóját. Ez csak egy példa sok közül, sok olyan terület van az infrastruktúrához kapcsolódóan, ahol politikai jelzést kellene adnunk. Talán érdemes lenne itt a hitelezést szintén könnyíteni. Végezetül egy megjegyzést engedjenek meg. Az IFS 9 részre vonatkozó IFS 9 rész esetében egy sürgőségi eljárást lenni érdemes lenne megfontolni, ez észszerű volna. Hogyha az ütemtervnek megfelelően haladunk, akkor elvileg a kollégákkal folytatott egyeztetések eredményeképpen június 8-án terjesztem be a jelentéstervezetemet. Ez azt jelenti, hogy talán még ebben az évben szavazhatunk erről az egészről. De szerintem a minőség fontosabb, mint a sebesség. Legyünk ambiciózusak, haladjunk gyorsan, igen, de azért útközben majd kiderül, hogy tudjuk-e tartani ezt az ütemtervet. Köszönöm. Thank you very much. I agree that quality... Köszönöm szépen. Nos, azt hiszem, hogy pozitív, amit elmondott arról, hogy mit tart lehetségesnek. Persze még nem kell döntenünk arról, hogy szétbontjuk E, de vannak olyan elemei az elképzelésnek, amik a, a gyorsított eljárásra alkalmasak lehetnek és előnyös lehet. Később majd megvitatjuk, hogy hogyan haladjunk tovább. Keresz úr nevében, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Ott már Karasz személyes okoknál fogva Bécsben kellett, hogy utazzon ma reggel. Ezt nem lehetett előre látni, ezért az arra kért meg, hogy az ő néppárti árnyék jelentéstevői nyilatkozatát olvassam fel. Ott már Karasz üdvözli a bizottság átfogó csomagját, hiszen a bankunió végrehajtásához egy elmélyített, egységes szabálykönyvre van szükség, ez alapozza meg a bizalmat. A szabatoló tőke likviditási helyzet javult az elmúlt években, de továbbra is kockázatok mutatkoznak a bankok pénzügyi stabilitásában. Karasz úr hangsúlyozza, hogy a jelzések az USA-ból a Brexit tárgyalások, illetve az elnöki határozatok nem szabad, hogy eltántorítsanak bennünket attól a céltól, hogy a krízis hatásait felszámoljuk, és a kockázatokat mindenhol csökkentsük, illetve a kockázatokat megosszuk. A CRD4 CRR-rel ott már szerint új lendületet adtunk a munkának, de meg kell akadályozni, hogy egy egyszerű módon kisikoljék ez a munka. A munka jó irányba mutatott Markere szerint. Egyrészt a kötelező leveled jó fontos, valamint a strukturális likviditási minta egyes pilléres elvárás kiegészíti a min- minimális likviditási szabályokat, és optimalizálja a likviditás helyzet. Aztán a KKV támogató tényező kibővítése és bevezetése, mind Karasz képviselő, mind az Európai Parlament évek óta kéri, hogy ezt vezessék be. Aztán a mínusz 25 százalékos uh, infrastruktúrális pozíciók értékelését szolgáló kulcs, a megújuló energia, az közlekedés, kutatás, fejlesztés, beruházások területén üdvözlendő. Végezetül pedig az Európai Bankágazat sajátosságait, mondjuk Karasz kollega figyelembe kell, hogy vegyék, és ezt az új szabály megteszi például a kereskedési könyv rugalmassága tekintetében. A bizottság tehát a bázeli ö, szabályokat arányosan veszi át, de ugyanakkor ott már Karasz úgy gondolja, hogy nem tesznek kelleget annak érdekében, hogy a különböző bankmodelleket, a különböző rizikotípusokat is figyelembe vegyék. Ott már kell az hangsúlyozza, hogy minden bankra szabályok kell, hogy vonatkozzanak, de ugyanakkor látni kell, hogy a kis helyi bankok nem ugyanannak a kitettségnek vannak kitéve, mint a nagy nemzetközi intézmények. Nem lehet minden bankra ugyanazt a szabályt kényszeríteni. A kisebb regionális hitelintézetek belföldi tevékenységet folytatnak, az egyes természetes személyeket, vagy a kis és középvállalatok, a családi vállalkozásokat szolgálják ki. Ezeknek speciális társadalom, politikai szerepe van, erről nem szabad megfeledkeznünk. Ezen felül mindig beszélünk ugyanaz a arányosságról, de a különböző felügyelet és jogszabály alkotó hatóságok nem mindig ugyanazt értik az arányossága alatt. Ezért tehát egy általános definícióra van szükség, hogy mit is jelent az arányosság, és ez mind a szabályozás, mind a felügyelő hatóság számára iránymutató kell, hogy legyen. A beszámoló és közétételi intézkedések, előírások fontos, hogy figyelembe vegyék az intézmény komplexitását, azt, hogy tőzsdére bevezetette vagy sem, és a kereskedési könyv, illetve az értékelés, tehát az eszrem alatt értéke, értett intézkedéseket is a bank méretéhez kell igazítani. Egy integrált beszámolási rendszer, tehát hatékonyabb lehetne, mondja ott már kereszt. Tovább azt is mondja, hogy az elkövetkező hónapokban a megfelelő egyensúlyt kell találni annak érdekében, hogy a globális normákat az európai feltételekhez igazítva vezessük be, és minden pénzintézet számára azonos versenyesélyeket biztosítsunk, ugyanakkor a nemzeti ját értékelési lehetőség és az európai értékelés között egyhangúságot teremtsünk az emrel és a tilak szabályaival. Meg kell akadályozni ugyanakkor a nem kívánatos elaprózódást, fragmentálódást és megfelelő átmeneti szabályokat kell bevezetni annak érdekében, hogy a jogbiztoságot megteremtsük, és a felügyeleti konzekvenciái működhessék. Annak érdekében tehát, hogy ezt az kényes egyensúlyt a Bázeli maraton utolsó fázisában megőrizzük, ott már Karasz örömmel tekint az előadóval és a többi árnyék előadóval való kitűnő munka elébe. Köszönöm. Thank you. The next speaker for the ECR group. Uh, az ECR nevében Ashley Fox kapszott, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Én magam is örömmel dolgozom majd együtt Péter Zimonnal és a többi árnyék a kollégával. A frakcióm a javaslat legnagyobb részével egyetért, és üdvözli a nemzetközi normák CR2 és CRD5-be való átvételét. A bázeli normák átvétele probléma nélkül nem jelent, eltérés nélkül nem jelent problémát, a mi problémánk onnan ered, ahol a bizottság eltérettől az IFRS 9-es átalakulási időszak gyorsító sávra való állítását tartjuk problematikusnak, hiszen úgy gondoljuk, hogy egy eh, cliff edge megközelítés, egy eh, egyik napra a másikra való bevezetés eh, komoly kihatással járna a piacra, ezért ezt ki szeretnénk venni a CRR 2-ből, mielőtt a társjogalkotók asztalára tesszük. Úgy gondoljuk, hogy a level 1 vagy az első pillérben kell ezt végrehajtani, hogy a félreértéseket elkerüljük, és kérjük az előadót, hogy támogassa ebbéli megközelítésünket. Üdvözlöm a Net Stable Funding Ratio bevezetését, de ugyanakkor aggasztónak tartom a bizottság az a megközelítését, hogy az állampapírokat 0%-os kockázattal lássa el. Akik itt voltak ma délelőtt, hallhatták, hogy Dombrovski biztostól is ezt eh, kérdeztem, nem válaszolt a kérdésemre, hogy hogyan lehetne az állampapírokat nulla kockázattal ellátni. És azt sem mondta el, hogy a bizottság miért ért el a bázeli 5%-os ajánlástól. Már pedig ez legfeljebb csak politikai, nem szakmai okai lehettek ennek, hiszen az állampapírokat kockázatokkal kell ellátni. Én részletes magyarázatot várok a bizottságtól, hogy elfogadjam a bizottság bázeli ajánlástól való eltérését. Az ECR ugyanakkor a 65, a bázeli normák piaci kockázatra vonatkozó 65%-os végrehajtását is problematikusnak tartja. A piaci kockázatok áttekintésének célja az volt, hogy a meglévő szabályok hiányosságait oldjuk meg, már pedig a jelenlegi tervezet ezt nem éri el. Az átmeneti időszakra vonatkozó megfontolásokkal egyetértek, ám az átmeneti időszak végén el kell érnünk a 100%-os végrehajtást. Ezt pedig nem érthetjük el akkor, hogyha a bizottság maga magára hárítja azt a jogkört, hogy az átmeneti időszakot ad infinitum kibővítse. A CRD 5 tekintetében aggasztónak tartom a bizottság intermediate holding vagy köztes holding cégek bevezetésére vonatkozó javaslatát. Um, így egy csomó nagy szereplőnek kellene átalakítani gazdasági működését, és egy sor más harmadik országokban bejegyzett cég nem tudna probléma nélkül működni. Ráadásul megnövelnénk az Európában való ö, gazdálkodás költségeit, az EU sokkal kevésbé vonzó pénzügyi telephely volna a pénzintézetek számára. Nem hiszem tehát, hogy ez a javaslat ugyanakkor a helyreállítást és szanálást szolgálná, hiszen az egységes szanálási testület működés a különböző felügyeletek közötti feszültséghez vezet. Elnök úr, frakcióm, ahogy mondtam, a legtöbb javaslatot ugyanakkor támogatni tudja, ezért örömmel tekintek a közös együttműködés elében. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy elmondta az iPress-ről a véleményét. Kicsit meg vagyok hökkenben, hogy Valli úr egy olyan intézkedést bírált, amely nem is létezik, másrészt ön pedig nem ért egyet valami olyas, mi valami nem szerepel a jogszabályban, hiszen a meglévő státuszkvót veszi át a jelen jogszabály is, de hát biztos vagyok benne, hogy a bizottság hozzászólásában mindezeket a kérdéseket tisztázni fogjam. Nem voltam itt, amikor Domborovskis alelnököt kérdezte erről. Kora van Nuvenhajzen, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, már gyanakodtam, hogy egyszerre csak miszteré váltam, de nem. Nem vagyok én miszter. Én is azzal szeretném mondani, hogy Örömmel dolgozom majd együtt Péter Zimonnal és a többi árnyék jelentéstevővel e nagy csomag előkészítése során. Mindig, amikor itt jogszabályt hozunk, akkor a reálgazdaság támogatása között egyrészt, másrészt a fogyasztók védelmem és a szisztematikus kockázatok kiküszöbölése között más részt kell egyensúlyt találnunk. Különösen fontos ez e csomag kapcsán, fontosabb, mint más dosszié kapcsán, hiszen a pénzügyi ágazat egy globális ágazat, globális versenynek is van kitéve, ezért tehát a csomagra e szempontokra figyelve kell gondolnunk, a célunk az kell, hogy legyen, hogy a világ, mi, világpiacon az azonos versenyfeltételeket biztosítsuk. A same services, same risk, same rules elvet alkalmaznám, ugyanazok a szolgáltatások, ugyanazok a kockázatok, és ugyanazok a szabályok kell, hogy legyenek. Péter Zimon és ott már Karasz német hangja, Burkhard Balz említette az arányosság elvét. Nagyon fontos ez hogy a teljes csomagot az arányosság szempontjai alapján vizsgáljuk meg, és megfelelő hatástanulmányokra is szükség van. Nem csak egy csomag értékelése során, hanem ahogy a kollégám említette, az IFRS 9 és a Bázel szabályjainak tömegét is össze kell hasonlítani ezzel a csomaggal és nem csak az egy elkülönült jogszabályt kell megvizsgálnunk, hanem a nemzetközi standardokkal való összeegyeztethetőségét is. És persze a különböző ágazatok és különböző régiókban is meg kell vizsgálni, működik-e a jogszabálycsomag vagy nem. Hiszen a bázeli bizottság által létrehozott szabályok nem célra vezetőek a piacon, hogyha az ember feje a tűzben, a kandallóban, lába a mélyhűtőben van, akkor az átlag hőmérséklete még mindig 36,8 fok, de elég nagy bajban van ellenére, ennek ellenére. És mit akarok ezzel mondani? Hát azt, hogy differenciált megközelítésre van szükség. Globális versenynek vagyunk kitéve, az ipar mindenhol digitális átállást hajt végre, a későbbiekben mind az én általam jegyzett fintek jelentés is napirendre kerül. Ezért tehát úgy gondolom, hogy meg kell vizsgálnunk, hogy ez a rendelet tervezett innovációbarát-e vagy sem, esetleg akadályozza-e az innovációt. Hiszen ennek az ágazatnak hatalmas beruházásokat kell tenni annak érdekében, hogy versenyképessé váljon, vagy versenyképes maradjon a digitálissá váló társadalomban. Örömmel tekintek tehát a vita elébe, ezek lettek volna az általános észrevételeim bevezetőképpen. Köszönöm. Thank you. Now Matt Kaki, GUE. Thank you, Chair. Megvették képviselő, köszönöm szépen. Üdvözlöm a bizottság kockázat csökkentési javaslatait a bankágazatban. Erre, ezekre a lépésekre szükség volt. De sok terület van, ahol a bizottság javaslata a meglévő problémák kezelésében nem megy elég messze. Mi meg vagyunk győződve rólam, hogy a too big to fail problémát a strukturálisan fontos bankok tekintetében nem hagyhatjuk megoldatlanul, és éppen ezért eh, az a cél, hogy a kereskedelmi tevékenységet, az beruházási tevékenységtől elkülönítsük a bankokban. Eh, ezért frakcióm egy ilyen természetű módosítót fog benyújtani. A másik legfontosabb aggály, melyen rendelkezünk, eh, a 3 os leverage ratio-ra vagy arányra vonatkozik. Úgy gondoljuk, hogy nem lehet egy ilyen általános aránykulcsot előírni, hiszen a kockázat és a saját és szavatoló tőke arányát differenciáltan kell megvizsgálni, és biztosítani kell ugyanakkor, hogy a bankok és a felügyelő hatóságok ugyanolyan eszközzel rendelkezzenek, de a szisztematikusan fontos bankok számára, illetve hitelek számára a 3%-os kulcs nem elegendő. Két, néhány évvel ezelőtt az OECD 5%-ra tett javaslatot, az LKB pedig néhány évvel ezelőtt azt mondta, hogy az 5%-os aránykulcs sokkal sikeresebb volna. A tilak a too big to fail problémájának megoldásában segíthet, mondták sokan. Én azonban azt gondolom, hogy ezt a problémát a télakkal, a télak szabályaival nem tudjuk megoldani, hanem strukturális reformokra van szükség, megelőzendő így, hogy az adófizetők fizessék a bailout árát. Látjuk az olasz bank válságot, illetve a Montedei Paszki rekapitalizációjában ugyanúgy az adófizetők fizették a rekapitalizáció árát. Egész egyszerűen a meglévő jogszabályok kiskapujait használták ki az olasz hatóságok és a Montedei Paszki. Összességében tehát a szisztematikusan fontos bankok számára kell a tőkekövetelményt megemelni, ahelyett, hogy a túl komplex, szerű szabályokat kényszerítenénk rá a bankokra. Értjük persze, hogy a Tier 1 equity az egyes pilléres tőkekövetelményeket nem lehet növelni, erre nincsen politikai többsége tisztelt házban, de úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi télakszint, télakszint nem le elegendő, és nem sikerül további bankválságot megelőzni ezzel. A jelenlegi szabályok ugyanakkor csak az EU-ban bejegyzett bankokra vonatkoznak, ezek közül a legtöbb nem szisztematikus relevanciával rendelkezik, Éppen ezért fontos, hogy a szisztemikusan fontos bankok és a hazai bankok tekintetében differenciáltan alkalmazzuk a normákat. A KKV-k, illetve az infrastruktúra is kitettség kapcsán fontos, hogy itt a makrogazdasági politika um, és a pénzintézetekre vonatkozó szabályozási politikát ne keverjük össze. A megfelelő fiskális politikákat kell meghozni annak érdekében, hogy a kereslet növekedjen. Ilyen mesterséges piaci beavatkozással nem tudjuk ezt elérni. Tehát a megfelelő makrogazdasági szakpolitikákra van szükség amelyek segítségével um, nyereségesé lehet tenni ezeket a vállalkozásokat. Összességében sok kritikus megjegyzésünk ellenére is szívesen dolgozunk, majd egyet az előadóval és az árnyék előadókkal. Úgy gondolom azonban, hogy a dokumentum alapvetően jó irányba mutat. Köszönöm. Uh, Sven Gigold. Thank you, Chair. Sven gigold. Németül szólalnék föl, hiszen német az előadónk és kiderült az elnökünkről is, hogy a német nyelv álhatatos gyakorlója. Ezt a tréfát még le is fordították a tolmácsok. Szóval egy nagyon komoly dokumentummal van itt dolgunk, és Péter Zimon nagyon komolyan is vette a, a munkát, Igazi, őszinte mérleget kell vonnunk afelett, hogy milyen eredményeket ért el a bankokra vonatkozó jogszabályok csomagja a válság után. Az őszinte mérleghez különböző elem is hozzátartozik. Nekünk a saját elemzésünket kell végrehajtani, felépít, építve arra, amit a bizottság készített el. Láthatjuk egyrészt, hogy egyre nagyobb nyomás nehezkedik ránk, hogy lazítsunk, a szabályok rendszerén, és érdekes módon bármilyen találkozón veszek részt a pénzügyi ágazat képviselőivel, ők mindig csak a kivételek fontosságát hangsúlyozzák, illetve azt, hogy könnyítsünk a szabályokon. Nem szabad, hogy ennek a nyomásnak beadjuk a derekunkat, ezért tehát az elemzésünknek, melyről beszéltem, azt is meg kell vizsgálnia, hogy hol nem érték el a szabályok a célukat, mi több, attól a kérdéstől sem zárkozhatunk el, hogy hol okoztunk kárt a szabályokkal. Továbbra is úgy gondolom, hogy egy lehetőség szerint egyszerű, de kemény és mindenkire azonosan vonatkozó szabályozás célját nem értük el, hiszem a szisztemikusan releváns bankok a nyilvánosság előtt folyamatosan ö, próbára tesznek bennünket, hogy komolyan gondoljuk el, amit a jogszabályban leírtunk. A Németországban vagy az olasz bankválságban megtapasztuk ezt. Tapaltuk ezt a leverage ratio, vagy pedig a, a eladósodási határ 3% elegendő, vagy nem. Állandóan ezt kezdik ki. Másrészt a kis bankok elég hitelesen számolnak be arról, amiről az előadó is beszélt jelesül, hogy sok uh, közszereplő nemzeti vagy európai felügyeleti hatóság ugyanazokat az adatokat kérik le, és az a benyomásuk, hogy nem a pénzügyi piac stabilitását szolgálja ez a tevékenység, hanem egész egyszerűen az anti-európaiak malmára hajtják a vizet a pénzintézeten belül. Egyszerűen az Európa ellenes hangulatot szítik, szítják ezzel a fölösleges bürokráciával. Hallottam, amit Péter Zimon ezzel kapcsolatban mondott. Az a célunk valóban, hogy jó egyensúlyt hozzunk létre, tehát hogy megfelelő helyen valóban többet tegyünk a pénzügyi piac stabilitásáért, másrészt ott csökkentsük a fölösleges bürokráciát, ahol erre nincsen szükség. Nem ellenzem azt, hogy akár új kivételeket is megvitassunk, vagy a kivételek melyek a kis és középvállalatokra vonatkoznak, ezek megerősítésre kerüljenek. De mindennek nem a bank szabályozás általi gazdasági támogatás célját kell, hogy szolgálja, szolgálnia, hanem világos elemzéseken kell, hogy alapuljon. Tehát, hogyha középvállalatok nyújtott hitelek kisebb kockázatot tartalmaznak, akkor csökkenthetjük a felügyeleti szabályok szigorát. Még egyszer mondom, a reálgazdaság vagy a gazdaság támogatás szintere nem a bankszabályozás. Van még egy terület, ahol a, amire a bizottság nem annyira figyel, ez pedig a javadalmazás, javadalmazás kérdése. A parlament volt az, aki itt a bónik, bónuszok tekintetében áttörést ért el, de továbbra sincsen rendelkez, rendelkezünk biztosítékkal arra, hogy a bónusz plafon megkerüljék, akár úgy, hogy szélsőségesen magas fizetést biztosítanak, vagy pedig nagyon hosszú felmondási, vagy ilyen felmondási időt irányoznak elő. Felmerül ugyanakkor az is a kérdés, hogy a legkisebb intézetek számára egy ilyesfajta közétételi kötelezettség nem vezette messze. Jogos a kérdés, de a javadalmazási szabályok ugyanakkor messzebb mutatnak ennél. Ezen felül úgy gondolom, hogy egy-két kivételt is bevezettünk, például a kereskedelmi könyv, kereskedési könyv tekintetében, amelyel mi nem értünk egyet, a piaci kockázat kérdését is felvetették a kollégák. Én ezért egyetértek azzal, amit, a kollega, amit az előadó mondott, hogy széles körű vizsgálat tárgyává tegyük ezt a csomagot. Helyes volna, hogyha nem csak egy meghallgatást tartanánk egy kérdéskörben, hiszen nagyon sok szereplő érintett magam, de kevés olyan szereplő van, akik a pénzügyi piaci stabilitás kérdésében szóhoz jutnak. A szaktudományt kellene szóhoz juttatni, a bankfelügyeletben dolgozó szakértőknek kellene teret adni, és olyan meghallgatásokat kellene tartani, amelyen nem csak az érintett pénzintézetek, hanem a fogyasztóvédők, illetve a kis pénzintézetek is képviseltethetik magukat. Arányosnak kell lenni egyrészt, másrészt a fölösleges szabályozást le kell építeni, hogy ne terheljük túl, hogy nem mondjam, ne folytsuk el a kis pénzintézeteket, másrészt a pénzügyi piac stabilitását, mint fő célt nem szabad, hogy felvizezzük, és nem szabad, hogy beadjuk a derekunkat a lobbiknak. Thank you, uh, Marco Valli. Marco Valli. Igen, én már korábban szóltam, és bár két jelentés, ennek jelentéste vagyok, ezért csak az államadóság kérdéséről szeretnék beszélni, az államadóság kockázatának kérdéséről. Az 507-es cikk a CRR-ben nagy vitatárgyát képezi Olaszországban, és ez éppen az állampapírok vagy az államhitelek kockázati besorolására vonatkozik. Márpedig, ha ezt egységesen és nem differenciáltan hajtjuk végre, akkor ez nagyon destruktív hatással lehet a piacra, Éppen ezért fontos, hogy megfelelőzően beárazzuk az állampapírokat, de ugyanakkor elkerüljük azt, hogy itt az észak és déli országok között egy újabb probléma halmaz jöjjön létre. Köszönöm. Ez egy hatás tanulmány, tárgya még az, hogy ugye, milyen kockázatot jelent az egyes államok adóssága, de hát erről még lesz szó. Tovább léphetünk akkor a következő témánkra. Morgan a kolléga kap Köszönöm elnök úr, köszönöm az előadónak a javaslat csomagát, melyet a bizottság javaslatával kapcsolatban készített el. Ez egy átfogó, dokumentum, és a legtöbb előttem szóló kollégával egyetértek. Éppen ezért csupán egy olyan kérdésre koncentrálnék, amely az első olvasás során csodálkozásra adott okot. Az 507-es cikkben a bizottság dokumentumára utalok, az EBA-nak adandó mandátumról van szó, amely és itt a 390-es és a 400-as szerződéses cikkre hivatkoznak, és az államadosságok kezelésére. Nos, tudható, illetve nyilvánvaló, hogy az állampapírok besorolása a Bázeli Bizottság rendjén is van, de ugyanakkor ebben a kérdésben a Bázeli Bizottság még nem jutott megállapodásra. Mi több, a tanács úgy döntött, hogy a Bázeli Bizottság döntését megvárja, mielőtt erre vonatkozó szabályt fogadna el. Az elmúlt évben éppen ezért a Bázeli Bizottság véleményére vártunk, várt a jogalkotó, Éppen ezért úgy gondolom, hogy az államadóságok prudenciális be, besorolása a Bázeli Bizottság javaslata nélkül egy verseny hátrányt jelenhetne bizonyos bankok számára, és úgy gondolom, hogy a vita megkezdéséhez még túl korán van, különösen figyelembe véve azt a tényt, hogy a piac érzékenyen figyel az általunk tett lépésekre, és így esetleg az Európai Unió bankágazata különösen, vagy egyes országok bankágazata különös nehéz helyzetbe juthat. Az Európai Parlament már a Bázel 3 véglegesítéséről szóló jelentésében, illetve a CRR és a CRD ről szóló jelentésben elmondta, hogy globális a piac, és ugyanakkor a globális szabályokat úgy kell átvenni, hogy a bank ágazatban lévő különbségeket is figyelembe vegyük. Ezért a nulla százalékos kockázati besorolás egységes alkalmazása sem biztos, hogy célra vezető a nemzetközi szabályok átvétele, tehát csak akkor elfogadható, hogyha ez differenciáltan és az országokra lebontva hagyjuk végre. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nos. Köszönöm. Most megadom a szót. Akkor először a bizottságot hallgatjuk meg. Commission uh, representative. Tehát a bizottsági képviselője kap szót, mondja az elnök úr. Mr. Widner, yeah. please. Widner úr. Thank you, Chair. Obviously there were uh, a lot of points. Uh, Köszönöm szépen. Jó néhány uh, felvetés érkezett, néhányat sorra veszek, hanem is az összeset. Általánosságban annyit mondani kell, hogy a javaslat célja az volt, amit jó néhányan említettek is, hogy csökkentsük a kockázatokat. Ez tehát ennek a csomagnak a célja, új nemzetközi kötelezettségeket vállalunk korábban még le nem fedett kockázatokkal kapcsolatban, úgyhogy ezt ennek a kontextusában kell látni. Többen azt is említették, hogy igyekszünk biztosítani, hogy a bankok megfelelően tudják továbbra is finanszírozni a gazdaságot. Mindig, amikor kockázatcsökkentő intézkedéseket hozunk, figyeljük a bankokat, igyekszünk azonosítani az esetleges problémákat, amik hát az, a gazdaság finanszírozását megnehezítenék. Ezt előre nehéz megjósolni, nehéz megmondani, hogy a gyakorlatban hogyan fog működni a dolog. Phasing, tehát fokozatos bevezetési időszakokat javaslunk ilyenkor mindig, és nyomon követjük a helyzetet, hogy nem menjünk túl messzire, de hát azért igyekszünk a lehető leghamarabb teljes mértékben bevezetni a Bázel alkalmazását. Jó néhány intézkedés van, amik közvetlenül a gazdaság finanszírozására kiadnak, a kkv finanszírozása, infrastruktúra intézkedések például. Összességében azt gondolom, hogy kiegyensúlyozott kompromisszum született. A térakkal együtt kell ezt nézni, együtt is készült a javaslat, csomag valóban, és csomagként is kell kezelni. A télak ugye a CR-ben van, a többi javaslat meg a, a BRD-ben, de hát akkor is összetartoznak van, amit lehetne gyorsított eljárásban bevezetni, a kredit hierarchia javaslat például ilyen, hogyha tényleg is az MREL kötelezettsége bevezetése kerül, akkor erre is szükség lesz. Természetesen oda kell figyelni, hogy mit vezetünk be gyorsabban, a tőkekövetelményekre kihathatnak az új előírások például, 2018. január 1-ére alig hall lesz teljesen kész és, nyilván, és nyilvánosságra hozva a teljes szöveg, úgyhogy emiatt is egyes elemeit gyorsított eljárásban kell kezelni. Arányossági felvetés is érkezett, igyekszünk, a, amit lehet megtenni ezen a téren, célzottnak kell lenni, hitelkockázatok, derogációk kérdését is figyelembe kell venni. Gondolkoztunk azon is, hogy a kis bankokra külön rendszert vezessünk be. Jó néhányszor szóba került ez a tagállamokkal zajlott egyeztetések alatt, de nem könnyű döntés ez. Mégis hogy határozzuk meg a bank méretét, hol húzzuk meg a határt. Vannak esetleg nagyon nagy bankok, amiknek nagyon egyszerű az üzleti modellje, csak hitelkockázatnak vannak kitéve, akkor ők is bekerüljenek -e ebbe a rendszerbe, pontosan mi legyen ez a ez az egyszerűbb elbírálás, vagy nézzük csak a, a tőkeltételi arány, de akkor meg a likviditással van probléma, szóval összetett a kérdés. Igyekeztünk célzott intézkedéseket hozni az arányosság érdekében. Nyitottak vagyunk arra, hogy nyomon kövessük a fejleményeket, és ennek szellemében döntsünk. Az érintettek sokszor arra panaszkodnak, hogy ugyanazokat az adatokat több különböző testületnek kell lejelenteniük, talán ezen tudunk majd javítani, meglátjuk, hogy erre milyen jogalkotási eszközeink, szabályozói eszközeink vannak. Aztán az állam kockázata kapcsolatban érkezett felvetés. Nem változik ezen a téren a, a megközelítésünk, az eljárásunk. Nincsen különbségtétel a különböző tagállamok állam adósságai között még függőben van a kérdés, nulla kockázati ráta van megszabva, ez nem változott. Azt hiszem, hogy félreértés volt az hozzászóló által hivatkozott cikk a, a nemzeti döntéshozatali lehetőségre vonatkozik nagy kitettség esetén. Mi azt gondoltuk, hogy fennáll a kockázat, hogy még újabb nemzeti hatásköröket szüntetünk meg, és egyre egységesebb, egy európaibb lesz a szabályozás. Nem könnyű döntések ezek, sokkal többet már nem tudunk javasolni, nem tudtuk a hozzánk érkezett javaslatot tovább fejleszteni. Az EBH javaslatát tartottuk meg tulajdonképpen a nagy kitettségi határokkal kapcsolatban hogy az EBH nem tud intézkedéseket hozni, csak jelentkezést, illetve jelentést állít össze. Mi a nagy kitettségekre vonatkozó rendelkezéseket hoztunk, csak nem az egyes államokra. Érkezett még kérdés a Bélinről, a hitelezői feltökésítésről, más országokban kiadott értékpapírok esetén Nos, ez akkor lehetséges, hogyha van egy bail-in rendelkezés a szerződésben, és az, az világosra teszi, hogy az ERKT mm, tudja en felszámolás esetén ezt alkalmazni. Tehát azt hiszem, hogy, hogy szabályozó van a kérdés. Volt még egy kérdés, nevezetesen a szanálási alappal kapcsolatban. Ez a téma, ami jogszabályunk hatáján kívül esik, bilaterálisan megvitathatjuk, hogy, hogy mi volt ez a kérdés a szanálási alappal kapcsolatban, nekem nem világos. Aztán a tökéletételi arányjal kapcsolatban a GCPEC esetében magas tökéletételi arányt emlegetek, valóban így van. A rendelkezések még nem véglegesek. Hogyha a Bázel már lezárult volna, amikor a mi javaslatunk elkészült, akkor belevehettük volna, de hát ugye még nem volt készen de valóban nagyobb díjat vezetünk be a tervek szerint a, a nagy tőkeltétek esetén. Ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm. Please, nem tudom miért kap szót, tessék. Nos, azt mondta, hogy a fontosabb kérdésekre igyekez válaszol, igyekszik válaszolni, de hát az enyémre nem válaszolt, pedig fontosnak tartom. Az EBH módosítaná a, a nemzeti szanálási szervezetekre vonatkozó szabályokat. Az önök javaslata nem veszi figyelembe ennek a, az esetleges módosításnak a következményeit. Ez szándékos, vagy esetleg félreértettem az EBH ajánlását? Ők elég alaposan indokolták azt, hogy a mostani mm, betét alap helyett teljes kitettség alapon történ a szabályozás. Uh, sorry, we will have to check. Ennek utána kell majd néznem a kollégeim szerint nincsen erre vonatkozó rendelkezés, úgyhogy nem szükséges módosítás sem, de utána nézek még a kérdésnek. Köszönöm, mondja az elnök, az előadó kap szót. Herzlichen Dank. Először is nagyon szépen köszönöm. Köszönöm ezt a rendkívül részletes eszmecserét, és köszönöm azt, amit a kollégák elmondtak. Ha megnézzük a hozzászólásokat és azokat átszámítjuk szavazatokká, akkor úgy látom, hogy itt nagyjából azért egyetértünk abban, hogy milyen irányba kellene haladnunk. A részletekről és a finom hangolásról biztosan szintén meg tudunk majd állapodni. Látom azonban azt is, hogy vannak nyitott kérdések, Őszintén szólva, ezek a kérdések bennem fel sem merültek mindmáig, ide tartozik az állami kötvények, államkötvények kérdése. Találkoztam a bankszövetség képviselőjével is, aki egyetlen egy szót sem ejtett erről, ami itt elhangzott, egyetlen egy szóban sem említett ezt a problémát. Egy olyan jelentésről van itt szó, amelyet az LBH készít el, bármi nemű jogalkotási konzekvencia nélkül. Vigyázzunk kellene, hogy egy olyan vitába keveredjünk, amely azért nagyon távol áll a realitástól, a valóságtól. Mi itt jogilag semmi olyasmit nem szabályozunk, ami az államkötvények súlyozását meghatározná. Még akkor is, hogyha az LBH e az ilyen exposure-ekről jelentést készít, ez egyébként még nem tudható, hogy egy ilyen jelentésben mi állna benne, és a kompetenciától meg nagyon messze vagyunk. Ha a tagállamok emiatt aggódnak, akkor azonban oda kell erre figyelni, talán egy kicsit pontosabban kellene majd fogalmazni, de ezt majd a további vita során megbeszéljük. Várom az együttműködést mindenkivel, várom mindenki inputját. Mindig nyitva van az ajtóm önök előtt, e-mailt is mindig lehet írni, telefonálni is bármikor lehet. Örülünk, hogyha még a jelentés tervezet elkészülte előtt beérkezik egyik, másik meglátás a kollégák részéről. Már korábban is elmondtam, és ezzel zárom is a mondandómat, a trialógus szempontjából nagyon fontos, hogy minél nagyobb legyen a többség a parlamentben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szerintem ez egy rendkívül hasznos első eszmecsere volt. Megvan már a jelentés tervezet, illetve hallhattuk már, hogy mit javasolt Péter Zimon a jelentés tervezete vonatkozólag június 8-áig készíti azt el, addig lesz egy meghallgatás, és talán lesz még egy eszmecsere is előtte. Nem tudom, hogy Hökmárk úr esetében ugyanez lenne az ütemterv? Mi ugyanezt az ütemtervet szeretnénk követni, vagy ahogyan elmondtam, talán egy fél lépéssel előtte járnánk a kollégának, hogy egy kicsit jobban összhangba hozzuk egymással a két csomagot, de majd megbeszéljük egymással. Jó, akkor ezt nyilván nem kell most azonnal eldöntenünk, de ha a kettő összefügg, akkor persze mindig jobb a kettőt párhuzamosan kezelni. Mert ha az egyikkel előbbre járunk, akkor a másik utána kullog. Igen, hát akkor gond lenne, hogy a másik jelentéssel nem akarjuk követni az elsőt, ugye? Elnök, hát igen, vagy fordítva. Akkor azt javasolnám, hogy legyen ez az ütemterv, és aztán majd látjuk azt is, hogy esetleg sürgősségi vagy gyorsított eljárásra lesz szükség egyik másik rész esetében. Ezt majd megbeszéljük a következő ülések alkalmával. Ez lenne a javasolt eljárás, köszönöm szépen, és azt hiszem, akkor lezárhatjuk ezt a napi rendi pontot, haladhatunk tovább. But yes, of course, 8 June as a following. Igen, igen. Szerintem most nincs szükség arra, hogy további időpontokról beszéljünk. Az év végéig megkívánjuk ezt szavazni, az biztos, de egyelőre tartsuk szem előtt ezt a június 8-át.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 korábbi hatos pontra térünk vissza, ez a fintek, pénzügyi technológia, technológia hatása a pénzügyi szektor jövőjére. Koraván Nyilvenhajzen a jelentéstevőnk, a jelentéstervezet megvitatása következik. Tessék, Kora! Köszönöm szépen, elnök úr! Azt hiszem, egyik másik árnyék jelentéstevőm most meglepődött, mert 30 perccel megelőztük a tervezett időkeretet, ütemtervet, nagyon gyorsan haladtunk. Köszönöm az árnyék jelentéstevőknek az együttműködést és a munkát a dosszié kapcsán. Szerintem a pénzügyi technológia annyit jelent, hogy az új technológiák révén a pénzügyi szolgáltatások, termékek, infrastruktúrák válnak lehetővé. Ez a jelentés a, arról szól, hogy a jövőbe tekintsünk. Magamra vállaltam ezt a feladatot ezzel a dossziéval kapcsolatosan, mert világos, hogy míg a korábbi válság hatásaival foglalkozunk, CRD, CRR és így tovább, világszerte eközben változnak a pénzügyi szolgáltatások az új technológiáknak köszönhetően. Nagyon felgyorsultak az események, nem csak Európában látjuk ezt, hanem az USA-ban, Szingapurban is. De szerintem fel kell hagynunk azzal, hogy feltételezzük, hogy a hagyományosan vezető országok itt is vezető szerepet töltenek be, mert egy új tanulmány azt mutatta, hogy Közép-Európa, Latin-Amerika, a közel-kelet és Afrika jóval fejlettebb ezen a téren, mint az Európai Unió egésze. Hogyha a fintech startupok helyéről beszélünk, elhelyezkedéséről, akkor ezekben a régiókban vannak zömében jelen, és persze Izraelben és a, a völgyben is. Ez egy ágazatokon átívelő trend is egyébként. Ezek a technológiák rengeteg ágazatra kihatással vannak, nem csak a finanszíroz, a pénzügyi ágazatra, hanem az egészségügyre, a közlekedésre is. Az új technológiák alatt a mesterséges intelligenciát értjük, a felhőalapú számítástechnikát, a megosztott könyvelés technikát is sorolhatnám még. Van egy másik innovatív tendencia is, különböző ágazatok egyre szorosabban kapcsolódnak a pénzügyi ágazathoz olyan szereplők játszanak szerepet a fintekben, amelyek a pénzügyi ágazatban korábban nem voltak jelen. Bankok, biztosítók, de kis startupok is nagy szerepet játszhatnak, de persze a nagy technológiai cégek is, az Apple, a Google, az Amazon és így tovább. Más szóval, szerintem a világnézetünket teljesen át kell alakítanunk, a regionál, regionális megoszlás, az ágazatok közötti határok tekintetében, és abban is egyfajta váltásra van szükség, ahogyan a monitoringot és a felügyeletet végezzük. Az Európai Bizottságot arra szólítom fel, hogy egy ambiciózus fintek cselekvési tervet készítsen. Fontos, hogy az Európai Bizottság is határokon lépjen át, ugyanúgy, ahogyan a fintek szereplők és felügyelők is teszik, Örömmel látom, látom, hogy a FIZMA már most is együttműködik a DG connect és a DG Grow-val. Ez remek. Ennek igazán örülök. Ez a jelentés nem kíván technikai megoldásokat nyújtani, a célja sokkal inkább az, hogy meghatározzunk néhány nagyon erős paramétert az európai fintek tekintetében. A számomra a legfontosabb az innovációs elv, Fontos, hogy a jogalkotás vagy a potenciál, az esetleges jogszabályok hatását megvizsgáljuk az innovációra. Mindenképpen úgy gondolom, hogy tisztességes versenyre is szükség van, egységes szabályokra van szükség minden szereplőre nézve. Ugyanaz a szolgáltatás, ugyanaz a kockázat, ugyanazok a szabályok. Ez legyen az elv, amennyire csak lehet. Továbbá úgy gondolom, hogy a technológiai semlegesség is nagyon fontos. Múlt nyáron a MIFID-ről vitáztunk, és arról, hogy a jelentés tételnek papíron kell -e végbe mennie, még akkor is, hogy ha csak digitálisan vásárolható meg a vonatkozó termék, ez szerintem kerülendő. Egy másik fontos ajánlás szerintem az, hogy a kontrollált körülmények között történő kísérletezést kellene ösztönöznünk, mert csak úgy tanulunk, hogyha öm, tesszük is azt, amiről szó van, hogyha a gyakorlatban is gyakoroljuk az adott technológia alkalmazását, legyen szó a megosztott könyvelés technikáról, vagy a virtuális valutákról, vagy más egyéb új technológiákról, sosem fogjuk megtanulni, hogy hol lehetnek esetleg hibák, hol vannak a buktatók, hogyha nem látunk neki a gyakorlati megvalósításnak. Ahogyan korábban is elmondtam már, Mindenképpen fontos a fogyasztóvédelmi normák biztosítása és a pénzügyi stabilitás biztosítása. Ezek az előfeltételek. Rengeteg szakpolitikai ajánlást tartalmaz a jelentést, az első számú ezek közül a kiberbiztonság. Mert a konnektivitás manapság olyan, mint az oxigén, nem élhetünk már nélküle. Az egyre digitalizálódó világban egyre kiszolgáltatottabbak is vagyunk a kibertámadásokkal szemben. Lehet ez operatív kockázat, de jelentheti azt is, hogy nem tudunk meg bizonyos szolgáltatásokat nyújtani a jövőben. Gondoljunk csak bele, hogy egy bangladesi banktól több milliárd dollárt lehet ellopni hekkerek segítségével, Yahoo fiókokat törnek fel millió számra, és néha ennek még nyoma sincs. Vége a régi időknek, amikor a bankrablók maszkba öltözve, álcázva, egy pisztolyjal törtek be. Ez ma már nem így történik, a hackerek ott ülnek elbújva valahol egy padláson, és ennek az egésznek hatalmas hatása van persze. Nem csak a valutáról szól ez, és nem csak a pénzügyekről, hanem az adatokról is. Az adatok nagyon értékessé váltak, az adatok kezelése is nagyon fontos része éppen ezért ennek a dossziénak. A személyes adatok védelme is ide tartozik, de hatalmas kihívásokkal nézünk szembe. A mesterséges intelligencia területén és a gépek tanulása területén hogyan tudjuk a jogi felelősséget meghatározni. Rengeteg a megválaszolandó kérdés. És végül még egy dolog, amit megemlítenék, a készségek kérdése. Az innováció előfeltételezi a megfelelő szoftver meglétét, a mesterséges intelligenciát. Ezért Európának olyan emberekre van szüksége, akik megfelelő készségekkel rendelkeznek. Minden már lassan algoritmusokkal működik, egyre több olyan személyre lesz szükség, aki képes algoritmust írni és algoritmust kezelni, mert az algoritmusok új kockázatot rejthetnek magukban, rendszer szintű kockázatot, ezért a hozzáértés ezen a téren elengedhetetlen. Köszönöm szépen, és várom a kollégák véleményét. Köszönjük szépen, az, el... Köszönjük az előadónak. Brian Hayes, a néppárt előadó, árnyék előadója. Köszönöm szépen, elnök úr! Gratulálni szeretnék korának a kitűnő munkához, illetve a jelentéshez, amelyet elkészített. Fontos az is, hogy az árnyék jelentéstevőkkel való vitában, eszmecserében nagyon nyílt szellemről tett tanúbizonságot. Néhány észrevételt szeretnék tenni. Gratulálni szeretnék ahhoz, ahogyan ezt a jelentést megfogalmazta. Lényegre törő, pontos és fején találja el a szöget. Ez egy nagyon fontos elv, hiszen a saját kezdeményezésű jelentésekbe túl sok mindent írunk bele, és elveszítjük a figyelem gyúpontját. Ám ez a jelentés valóban koncentrált, és ilyen módon sikerül elérni a reményteli célokat. Ugyanakkor világos üzenetet fogalmaz meg a bizottság és a tagállamok számára, mi szerint, hogy mi Ekon szakbizottságként azt várjuk tőlük, hogy készítsenek elő javaslatokat, amelyek a fintek működését szabályozzák, illetve ösztönzik a jelentés tartalmáról néhány szót szeretnék mondani. Azt hiszem, hogy a jelentés tervezet jó irányba mutat, csapás iránya pozitív, különösen üdvözlöm az ajánlásokat. Mi szerint, hogy Európa egy olyan rendszer irányába lépjen el, amely facilitálja, támogatja a fintekek létrejöttét, működését, de nem veszíti el a pénzügyi stabilitás eh, nak is ugyanolyan jelentőséget tulajdonít, nem feledkezik meg róla. Ez a lényeg tehát, hogy mi az Európai Unióban segíthetünk abban, hogy a fintekek virágozhassanak, de ugyanakkor biztosítanunk kell a fogyasztókat, hogy a megfelelő védelmet élvezik. E két szempont között kell egyensúlyt találnunk, egyrészt a technológiai megújulást lehetővé kell tenni, másrészt a fogyasztó védelmet biztosítani kell. Örülök annak, hogy már nem csak a kifizetések, pénz átutalások zajlanak a fintekeken keresztül, illetve a ciberbiztonság kérdése és az ICT kockázat kérdése is kiterjedt már, nem csak a pénzátutalások, illetve a internetes bankolás kérdésére terjed ki. Néhány észrevételem van, hogy hogyan lehet a jelentést még jobban javítani. Én úgy gondolom például, hogy a pénzügyi stabilitás szempontjait még jobban meg lehetne jeleníteni a jelentéstervezetben, és a pénzügyi stabilitás fejezet talán nem elég jó arányban szól erről. Látni kell persze, hogy a pénzügyi stabilitás roppantul nagy szerepet játszik a tisztelt ház és az Ekon szakbizottság munkájában, játszik és játszott az elmúlt években, ez helyes, de a fintekek területén nem csak a pénzügyi stabilitás az legitim szempont. Fontos ugyanakkor, hogy minden ö, támogatást megadjunk, de ugyanakkor a best in class elvét is érvényesítsük. Sokkal inkább egy piaci modellt kell alkalmazni, sem mint egy szisztematikus modellt. A CMO-val való kapcsolatot érdemesebb volna talán még jobban kidomborítani a jelentésben. Meg lehetne mutatna, hogy a tőkepiaci unió CMU létrejöttét hogyan segíthetik a fintekek, hogyan válhatnak kult szereplőjévé a tőkepiaci unió létrejöttében. Egy utolsó észrevetelem is van, elnök úr fontos volna az insurtekre is figyelni, a KPMG a globális száz legfontosabb fintekek közül legutolsó jelentésében kimutatta, hogy a biztosítási startupok száma megduplázódott. A biztosítási ipart általában hagyományos, bizalom alapú szolgáltatásnak tekintik, de a jelentésnek érdemes volna kitérni, kitérnie az insurtech új jelentésre, tehát a technológiai biztosítási cégek működésére, hiszen ez jelenti a jövőt ebben az ágazatban, és így az ebben az ágazatban történő változásokra is kitérhetne a jelentés. Üdvözlöm a jelentést, Gratulálok az előadónak, munkájához, elkötelezettségéhez, ahogy a velünk is együtt dolgozott árnyék tevőkkel, és egy-két módosítommal, akkor, mi, akkor majd még jobbá tenni ezt a jelentést. Köszönöm, elnök úr, köszönöm. Szóri Iván asszony az SZND részéről. Mulțumesc. Vreau să felicit și eu uh, raport pentru Gratulálhatok én is az előadónak bátor és egyben bonyolult jelentést készített, hiszen egy új témát térképez fel, egy olyan területről szól, amely hatalmas fejlődésben áll, real-time változik, a fintek ágazat, nehéz megmondani, hogy egy fél év múlva, vagy egy év múlva mi történik a fintekek házatáján, ha van a fintekeknek házatája. Folyamatosan változik a fintek ipar, változnak a fintek cégek, és ő ennen maguk is csak legfeljebb hat hónapra látnak előre a jövőbe. Mi a politikusok sem láthatunk messzebbre, ezért mondom ambíciózusnak, becsvágyónak és bátornak a jelentéstervezetet, melynek célja az, hogy egyrészt az Egyesült Királyságban, Ázsiában és az USA-ban és Hollandiában létrejövő fintek központok kiterjedjenek, kisugározzanak, és Európában minél több fintek üsse fel a fejét, minél több fintek telepedjen meg, Biztosítani kell azt is, hogy ezek a kis startup cégek, akik a piacra belépnek, ne ütközzenek administratív akadályokba. És ne ütközzenek a bankok működésébe. A bankok általában konzervatívan működnek, nem adnak hozzáférést az információjukhoz, és nagyon megnehezítik a startupok életét, akik például a pénzügyi mediáció területén dolgoznának ki, termékeket. A bankok gyakran felvásárolják a kis startupokat, és így a startupok kilehelik innovatív, újító szellemüket. Ezért arra van szükség, hogy a bankok és a fintek cégek közötti kapcsolatot új alapokra helyezzük, új kommunikációt teremtsük meg közöttük, és biztosítsuk, hogy real-time, valós időben cseréljék ki az információjukat, és harmonizáljuk a szabályokat. Az adóelkerülés és kérdéséről, illetve az adóelkerülés elleni harcról sokat cserélünk eszmét. Nos, hát a bankok nagyon fontos szerepet játszanak például abban, hogy a um, elkerült, be nem fizetett adójövedelmeket um, eljuttassák uh, a különböző adóparadicsomokba. Fontos tehát, hogy uh, a szabályozás kiterjedjen erre is, a blockchainek uh, kérdéséről se feledkezzünk meg, de látnunk kell azt is, hogy a fintekek egy csomó megoldást kínálnak az európai tőkepiac számára. Nem tudom, hogy új szabályozásra van-e szükség, vagy a már hatályban lévő tőkepiaci rendeletek és szabályok alkalmazhatóak-e a fintekekre. Mi a magunk részéről módosítókkal rukkolunk majd elő, annak érdekében, hogy a meglévő jogi kereteket eh, ki tudjuk terjeszteni a fintekekre. De ne feledkezzünk meg a fogyatékossággal élő, vagy a hátrányos helyzetű állampolgártársainkról sem. Nem szabad, hogy ők lemaradjanak a fintekek szolgáltatásairól. A fintek az Európai Unió projektjévé kell, hogy váljon, és mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni a fintekek szolgáltatását. Minden egyes bekezdésről szívesen nyitunk vitát, de már most is elégedettek vagyunk, és gratulálok az előadónak. Köszönjük szépen! Már csak Barbara Kappelt látom, itt Barbara Kappel kap szót tehát. Köszönöm szépen, akkor megragadom én is a szót, mondja Barbara Kappel. Köszönöm én is ezt a kitűnő dokumentumot az előadónak. Egy csomó stakeholder párbeszédet folytattam le és azt mondták ők is, hogy ez egy végig gondolt és jó és célorientált javaslat, és biztos vagyok benne, hogy sikerül majd jó kompromisszumokat kidolgozni. Ezen nagyon fontos új területem, ahol az Európai Unió és az Európai Parlament igyekszik egy keretet adni. Persze nagyon nehéz ezt a keretet meghatározni, hiszen a fintek definíciója problematikus, hiszen az első bekezdés azt mondja, any actor can be a fintech, bármely szereplő fintech lehet. Egy szóval ahhoz, hogy jogszabályokat, szabályokat fogadjunk el, először definiálni kell azt, hogy kik a szabály alanyai, kikre vonatkoznak a szabályok. Ennek ellenére helyesnek tartom, hogy elgondolkozunk a témán. Örülök, hogy Kora vállalta ezt a témát, beleállt az ügybe, és remélem, hogy sikerül majd a szolgáltatói ágazatnak is jó meg, megoldásokat találni. Van itt még egy probléma, az kontrollált, ellenőrzött experimentum kísérlet. Nos, Szingapurban vagy Ausztráliában is ö, próbálnak szabályozni, és az a kérdés, hogyan lehet egy nagyobb egységet definiálni. Egy bank már egy nagyobb egység, vagy a kisebb egység is ilyen szabályozási alanynak számít majd? a Fintech Action Plan, melyet a bizottság bemutat hamarosan, remélem, hogy ehhez hozzájárulhatunk mi is tervezetünkkel, jelentésünkkel. Aztán még az általános definíciók kapcsán a virtuális euróval való kísérletről van itt szó. Én már a Virtual Currencies virtuális fizetőeszközök jelentésének árnyék jelentéstevője voltam, és akkor is már elmondtuk, hogy nem csak egy virtuális fizetőeszköz van, hanem számtalan. Koram a jelentés tervezetben azt mondja, hogy az LKB-nek esetleg több hatáskört kellene biztosítani a virtuális erő tekintetében, viszont én azt gondolom, hogy több virtuális fizetőeszköz bevezetésére kell számítani. Érdemes volna, hogyha a bizottság ezt az akció terve során megvizsgálná ezt a lehetőséget. Aztán a ciberbiztonság kérdésem. Persze, hogyha blockchainről beszélünk, a security, hogy németül mondjam ezt a szót, tehát a security egy fontos témát jelent itt a blockchain kapcsán, és fontos, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok is eszmét cseréljenek tapasztalataikat megosszák egymással. Az interoperabilitás épp olyan fontos, mint a standardizált EPS-ek, aztán a beruházó, befektető és védelem is egy olyan kérdés, melynek fontosságáról nem feledkezhetünk meg. Sok más dossziéban játszik ez fontos szerepet, de persze a fintek dossziéban is. Kora elmondtam, hogy a fintekek számára egészen új uh, tantervekre is szükség van a fintekek használata érdekében, azért, hogy a fiatal felnövekvő generáció kész legyen arra, hogy a fintekek által kínált lehetőséget használ, és maga is esetleg fintek fejlesztő legyen. Örömmel dolgozom magam is az előadóval együtt. Köszönöm. Köszönjük szépen. Úgy látom, hogy a spontán felszólalások körében senki nem kéri a szót, úgyhogy megadom az előadónak a szót, nem itt a bizottság is. Tessék, bizottság. Thank you very much, uh, Chairman. Um... Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. A bizottság részéről szeretném elmondani, hogy a jelentéstevőhöz hasonlóan mi is úgy tekintünk a pénzügyi technológiára, mint egy technológiára, amely a pénzügyi szolgáltatásokat, termékeket, infrastruktúrákat teszi lehetővé, A jelentés tervezett véleményünk szerint egy nagyon átfogó áttekintést nyújt a lehetőségekről és a kihívásokról néhány terjedelemben. Gratulálok a jelentéstevőnek, hogy sikerült ilyen sok tartalmat, ilyen rövid terjedelembe sűríteni. A fintekről rengeteg hosszadalmas dokumentum született már, itt pedig a szakpolitikai kihívásokat sikerült néhány oldalban bemutatni. A jelentés több helyütt is felszólítja például az Európai Bizottságot, az LKB-t, a Nemzeti Felügyelő Hatóságokat a cselekvésre. Ezt helyén valónak tartjuk, hiszen nem tudunk megnevezni egyetlen olyan intézményt, amely minden meg, kihívásra megoldást tud nyújtani. A szabályozókat is be kell vonni, az ipari szereplőket is be kell vonni a fellépésbe biztosítandó a technológiai innovációt. Mindenképpen egyetértünk azzal, hogy egy ágazatokon átívelő megközelítésre van szükség. Nem elég a pénzügyekre, a pénzügyi ágazatra odafigyelni, oda kell figyelni az adatvédelemre, a kutatás fejlesztésre, a versenypolitikára, ezért az Európai Bizottság úgy határozott, hogy ezt a kérdést szakpolitikákon átívelően kezeli. Egyetértünk azzal is, hogy szükség van a technológiai semlegesség biztosítására. A szabályozás számára ez persze kihívás, mert a szabályozás, mint olyan, általában egy adott helyzetre reflektál. A szabályozók arra reflektálnak, ami éppen most a valóság. Nagyon nehéz megjósolni, hogy mi, hogyan néz majd ki a jövő. A technológiai semlegesség területén nagyobb erőfeszítésekre van szükség, és ez nagyon nagy kihívás a számunkra éppen ezért. Tudomásul vesszük, hogy a jelentés egységes versenyszabályokat követel, és az arányoság elvének tiszteletben tartását, a kettőt nyilván egyensúlyba kell hozni egymással. A kockázat alapú megközelítés talán a legalkalmasabb betekintetben, ez biztosítja az azonos szolgáltatás, vagy azonos tevékenység azonos szabály elvet is, és az arányosság elvének érvényesülését is. Egy biztonságot szavatoló megközelítésre is szükség van ezzel egy időben. A pénzügyi szolgáltatások alapja bizalom, és hogyha egy kihívást szeretnék kiemelni, az a kiberbiztonság. Biztosítani kell, hogy az ügyfelek és a rendszer biztonsága szabatolva legyen. Az innovációs központok, az Innovation Hubs a kapcsolatos megállapításokat mindenképpen osztjuk. Sok tagállamban, egyéb más joghatóságban is látjuk ennek a fontosságát. A cél az, hogy az innováció a pénz, beépüljön a pénzügyi ágazatban látható megoldásokba. Az outsourcing nagy előnyökkel jár az operatív hatékonyság szempontjából, a szabályoknak való megfelelőség szempontjából, és a bizottság sokszor kap megkereséseket az ágazati szereplőktől, hogy tisztázzák a különböző szabályok értelmezését. Egyetértünk azzal is, hogy szükség van az interoperabilitás megvalósítására a különböző rendszerek között, és fontosnak tartjuk mi is, hogy, mi, hogy megfelelő készségekkel rendelkezzünk. Nem csak a pénzügy, pénzintézetek berkein belül, hanem megfelelő szaktudásra, szakismeretekre van szükség a szabályozóknál is, és a felügyeleti hatóságoknál. Zárásképpen a pénzügyi technológiai innováció Eredményeképpen a pénzügyi ágazat már nem csak a pénzről szól, hanem egyre inkább a technológiáról és az adatokról is, és a pénzügyi ágazatról szóló jogszabályoknak ezt tükrözniük kell. Ennyit szeretnék most elmondani. Ha valakinek kérdése van, természetesen szívesen válaszolok. Köszönjük. Köszönjük szépen, Marisa Matthias is megérkezett időközben, és szót kért, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kérek, amiért elkéstem. Nagyon sajnálom, hogy nem tudtam előbb itt lenni. Rengeteg ülés zajlik egy időben, és egy másik ülésen voltam, ezért érkeztem később. Köszönöm a jelentéstevőnek a munkát, nyilván nem lep meg senkit, hogyha azt mondom, hogy egy kicsit másként tekintek ezekre a kérdésekre, mint ő. A kérdéseimben is inkább ezekre a nézeteltérésekre reflektálnék. Ami a jelentést illeti, azt láthatjuk, hogy a pénzintézeteknek egy prioritása van. Ez nem a nyereség, hanem az ügyfelek jóléte. Legalábbis a jelentés alapján az embernek ez lenne a benyomása. De hát valójában mindannyian tudjuk, hogy a pénzintézetek azért elsősorban nyereségre törekszenek. Ezért úgy gondolom, hogy a pénzügyi ágazat szisztematikus deregulációja egy nagyon aggasztó fejlemény. A jelentéstevő nagyon is jól tudja, hogy mi úgy gondoljuk, hogy a gazdasági növekedésnek inkluzív módon kell végbe mennie. Az egyenlőtlenséggel szembeni fellépés, a munkanélküliség felszámolása, a társadalmi kirekesztés felszámolása kell, hogy legyen a gazdaságpolitikánk homlokterében, nem pedig a versenypolitika, amelyet prioritásként említ a szöveg. Úgy gondoljuk, egy inkluzívabb gazdasági modellre lenne szükség, arra, hogy hatékonyabban szabályozzuk a pénzügyi ágazatot, és még egyszer szeretném elmondani, hogy az előttünk álló javaslat nem igazán reflektál a szükséges reformokra. A pénzügyi technológiák nem vezetnek automatikusan egy jobb pénzügyi ágazat megvalósításához, nem teremtenek automatikusan jobb, átláthatóbb termékeket. Ezért az ECON javaslat keretében egyfajta garanciát kell lefektetnünk arra, hogy az emberekre szabott ember léptékű termékek jönnek létre, és jobb adminisztráció, jobb közigazgatás, jobb pénzügyi ágazatot teremtünk. Ez pedig nem sikerülhet olyan technológiák segítségével, amelyek semmiképpen sem nevezhetők semlegesek. Ugyanis az egyes technológiák, a különböző technológiák nagyon különböző szabályozási problémákat vetnek fel terméktől és technológiától függően. Fontos, hogy a jelentésben jobban kidomborítsuk az esetleges veszélyeket. Főként mindazon esetekben, amikor a pénzügyi ágazatra vonatkozó döntésekről van szó. Erősebb szabályozásra van szükség, és erősebb fogyasztóvédelemre. Ez persze azt jelenti, azt is jelenti, hogy független felügyeletre van szükség, és szigorúbb keretekre. Elmondtam már, hogy a technológia nem semleges, és ezért nyilván a szabályozás sem lehet semleges, amikor a technológiát akarjuk szabályozni, főként azért, mert ezen technológiáknak vannak feltalálói urai, ha úgy tetszik, akik miket szolgálnak ezeket a ezek a technológiák. Mindennek etikai kihatása is van, etikai vetülete is van, ezt is szem előtt kell tartani, ezért is szigorúbb kontrollra, ellenőrzésre van szükség. Zárásképpen engedjék meg, hogy hozzáfűzzem, hogy mindenképpen a fogyasztóvédelmet és a befektetők védelmét kell előtérbe helyeznünk. A szöveg mindeközben csak egyetlen egy bekezdésben foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. Nem tudom, hogy ez amiatt van, hogy a szövegnek korlátozott a terjedelme, vagy amiatt, hogy jelentéstevőt annyira nem foglalkoztatta ez a kérdés. Szerintem ezzel a dimenzióval kellene még kiemelten foglalkoznunk. Mindig elmondom újra és újra, hogy egy konzervatívabb, lassabban működő pénzügyi ágazatra van szükség, amely a polgárok érdekeit szolgálja, ennek megfelelő módosításokat is fogunk benyújtani, és még egyszer elnézést a késésért. Köszönjük. Szót kér, nem? Nem? Akkor a jelentéstevőnek adom meg a szót, hogy zárja le a vitát. Rendben. Elnézést. Pár másodperccel előtte ezelőtt érkeztem. Örülök, hogy elkészült ez a szövegtervezet jó kiindulási pontot teremt, a jó, jó irányba mutat. Tetszik a pozitív megközelítés. Mindenképpen beszélnünk kell arról, hogy hogyan kívánjuk biztosítani, hogy ne kerüljön sor deregulációra az új technológiák révén, valahogy kezelni kell a biztonság kérdését is, és a további viták során mindenképpen jobban, jobb, jó lenne megvizsgálni közelebbről az adatvédelmet, azt, hogy hogyan kívánjuk szavatolni, hogy a biztosító cégek mindenkinek biztosítási szolgáltatásokat vagy termékeket kínáljanak, akiknek erre szükségük van, és az algoritmusok feletti ellenőrzés és nagyon fontos kérdés. De összességében jó irányba mutat a szövegtervezet, és biztos vagyok abban, hogy jó eredményre juthatunk végül. Köszönjük, és akkor a jelentéstevő. Köszönöm szépen, és köszönöm az árnyék jelentéstevőknek, valamint az Európai Bizottságnak ezt a rendkívül sok rendkívül pozitív megjegyzést. Szerintem közösen változtathatunk a helyzeten, befolyásolhatjuk a fintekek jövőjét, hiszen ezek érkeznek, jönnek. És ha már így van, akkor inkább Európában teremtsünk ezzel munkahelyeket és növekedést, és nem máshol a világban. Biztos vagyok benne, hogy részletesebben is megvitathatunk egy-egy kérdést, például a pénzügyi stabilitás kiemelése, az inklúzió. Marisának mondom, hogy az egyik előfeltétel, amelyet megemlítettem a bevezetőmben, az, hogy persze, hogy fontosnak tartom a fogyasztóvédelmet, a lehető legmagasabb szinten kell megvalósulnia, és a pénzügyi stabilitásra ugyanez igaz, semmiféle deregulációs szándék nem rejtezik a szövegem mögött. Ami pedig az adatvédelmet illeti, nem lehet mindent egy ilyen kis terjedelmű jelentésbe bepréselni, de persze Várom érdeklődéssel a kollégák módosításait, és biztos vagyok abban, hogy valamiféle kompromisszumot tudunk kötni. Köszönöm. Köszönjük szépen. Még a menetrendről néhány szót. Március 7-én délig lehet a módosítókat benyújtani. Március 22-én vitatjuk meg a módosítókat, április 10-én szavazunk az elkumban, és a plenárison majd meglátjuk, mikorra kerül sorra. Köszönjük szépen! ezzel lezárhatjuk az ülésünket. A következő ekon ülésre március 9-én kerül sor reggel 9 órakor lezárom az ülést.